den Kulturausschuss. Also schöne Grüße an die Prinzessin und wir geben dir jetzt das Wort zu dem Thema Internet Governance, the next steps. Please, Ivo. Thanks very much, uh, Doris. Uh, I would like to do uh, my introduction. Köszönöm, Doris. A felvezetőmet szeretném hollandul megtartani, próbálok uh, röviden és velősen fogalmazni, de mindenképpen valahogy föl kell vezetnem ezt a, ezt a témát. Köszönöm. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Azt gondolom, nyitott ajtókat döngetek, hiszen nem kell azt különösebben ecsetelni, hogy az internet miért, ilyen fontos, miért olyan fontos az egész társadalomnak, a gazdaságnak, hogyha nem működne az internet, aznak katasztrofális hatása lenne a társadalmunkra ezért is gondolom azt, hogy nagyon hasznos az Európai Bizottság munkája a mi szakbizottságunk szempontjából, tehát megnézték, hogy mi a helyzet az internet kormányzással, az internet menedzselésével, kezelésével, milyen ö, veszélyek fenyegetnek minket ezzel kapcsolatban. Hogyha elolvassák az ezzel kapcsolatos bizottsági dokumentumot, az internet szabályozása következő lépések, akkor de világosá válik, hogy magánkézben van az internet szabályozása, ellenőrzése. A magán internet címek, minden magán kézben van. Ez nem baj, de ugye ezek ma- olyan magánkézben levő cégek, amelyek bármilyen internetes tevékenységgel foglalkoznak. A bizottság helyesen szögezi le azt, hogy az önszabályozás az eddigiekben az interneten nagyon jól működött világszerte. Ugyanakkor a pénzügyi válságra gondolva, mindenképpen el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne határozottabban fellépni az internet szabályozásán, tehát hogyan lehetne proaktívebb szerepet ellátni. Ez nem azt jelenti, hogy a technológiai szabályozásnak ki kell kerülni magánkézből, ezzel egyáltalán nem arról van szó. Nem szeretnék túlságosan részletekbe menően fogalmazni, illetve nem szeretnék te- senki technikai részletekkel untazni. Mi nekünk egyébként itt ezzel a véleménnyel, vagy ezzel a bizottsági közleménnyel kapcsolatban csak véleményadó szerepünk van, a e, ipari bizottság adja, az ipari bizottság a felelős, ezért ők adják a jelentést. Az ICAN az egyik olyan fontos magáncég, amely felelős az internet szabályozásáért. Az ICANN e kaliforniai jogszabályozás alá tartozik, és ugye, természetesen az ICANN-nek e van egy tanácsadó bizottsága. A bizottság közleményében nagyon nagy hangsúlyt helyeznek az ICANN e szerkezetére, hogyan is néz ki ez, a szervezet milyen kihívásokat jelent, a szerke, jelentenek a szerkezeti sajátosságok az internet szabályozása szempontjából. Teljesen nyilvánvaló, hogy az Európai Unió néhány alapfeltételt le kell, hogy szögezzen. Ezt még nem tettük meg, de azt szeretnénk, hogy kiegyensúlyozott, átlátható, van alakítsa a munkáját a, az ICAN. Tehát szeretnénk pontosan érteni, hogy mit is jelent az ICAN munkája, és ne felejtsük el, még egyszer mondom, hogy az ICAN kizárólag a kaliforniai jogszabályozás alá esik. Csak nagyon korlátozottan lehet szabályozni az internetet, és ezt nem szabad kihagyni ebből a véleményből. Ezáltal véleményem szerint sebezhetővé válik nem csak a technológia is, hanem, szabály, hanem társadalmunk is. Azt szeretnénk, hogyha biztonságos és stabil lenne az internet, amely tiszteletben tartja a véleményszabadságot, az emberi jogokat, a magánszférát, illetve a kulturális és nyelvi sokféleséget. Ezeket, ezekben az elvekben mindannyian egyetértünk. Ezen elvek közül néhányra részletesebben is kiszeretnék térni, hiszen nagyon fontos ez a mi szakbizottságban szempontjából. Mindannyian tudjuk, hogy mit lehet elérni az interneten. Fontos, ez az, fontos eszköz ez az oktatásban, az e-learningben, illetve a távoktatásban. Nagyon komoly lehetőségek rejlenek az internetben, de ez azt is jelenti, hogy az internet szabályozásban világos normákat kell megszabni. Tehát el kell például azt érni a szabályokkal, hogy az e-learning megfelelő minőségű, szeretnénk, hogyha jó minőségű tananyag, pedagógiai anyag lehetne, legyen, lehetne elérhető. Tehát megfelelő normákat szeretnék elérni, hogy a online távoktatás jó minőségű legyen. Aztán van még egy dolog, ami igen fontos lenne a mi szakbizottságunk szempontjából, ez az európai polgárok és gyermekek védelme internet használat közben. Ez a szakbizottság az, most is és az előző ciklusban is számos kezdeményezéssel élt, például a biztonságosabb internet program volt az egyik ilyen. Ne felejtsük el, hogy ez egy tájékoztató jellegű folyamat, és folyamatos munkát igényel a iskolák, illetve a szülők részéről, hogy erre odafigyeljenek, és mindenképpen figyelni kell a bevált gyakorlatokra is. Aztán a szerencsejátékokkal, illetve a szerencsejátékokban tapasztalható erőszakkal is foglalkozott egy parlamenti jelentés, erre is természetesen oda kell figyelni, és mi gyakorlataink, gyakorlatunkat meg kell próbálni elterjeszteni a világ többi részén. Említést tettem a gyerekek jogairól, a kulturális és nyelvi sokféleséget is említettem. Nos, az interneten nem túlságosan könnyű elszörfölni, hogyha nem latinbetűs ABC szeretnénk használni, tehát mondjuk kínai vagy arab ABC-vel. A latin betűkkel nincs gond, de hogyha, sok, hogyha tényleg komolyan veszük a sok nyelvűség elvét, akkor mindenképpen oda kell figyelni azokra is, akik nem latinbet is ABC-t használnak. Az ICAN, aki ugye kezeli ezt a kérdést, egy előzetes megállapodás alapján már föllépett azok, azok védelmében, akik nem latinbetűs ABC-t használnak. Nagyon fontos az internet, internetről beszélve meg, meg említeni a kulturális nyitottságot, és ha jól tudom, akkor elnök asszony részt vesz majd egy konferencián ma délután, kreatív tartalomról szóló konferencián, ami kapcsolódik persze az internethez, és kapcsolódik a szerzői jogokhoz is. Tehát... Tegnap a Google Books volt az egyik témánk, illetve az Európeána vannak olyan szereplők az interneten, amelyek monopól státusra törnek, kulturális szektorban is, kulturális ágazatban is, hogyan lehet ezt megakadályozni ezzel a kérdéssel, és mindenképpen foglalkoznunk kell. azt különösképpen el kell kerülni, hogy az európai kulturális örökség Európán kívüli monopól helyzet rabjává váljon. Természetesen még hosszan tudnék erről beszélni, de most már a, a konkrét javaslataimra tér, térnék. Nagy a kockázat annak, hogy monopól helyzet alakul ki, ezért mindenképpen komoly vitát kell folytatnunk erről. A holnap kezdete óta Az ICAN és az amerikai hatóságok között ülések zajlottak, tehát november folyamán, és gondolom, hogy az Európai Bizottság is része ennek a folyamatnak valamilyen módon. Tehát kérdezem az Európai Bizottság képviselőjétől, hogy ennek az új egyezménynek, tehát az ICAN, illetve az amerikai hatóságok közötti egyezménynek milyen hatása lesz, és pontosan hogy látja a bizottság ezt az új egyezményt. Az a konkrét kérdésem a bizottság felé, hogy az elkövetkezendő hónapokban mit kell tennünk azért, hogy az Európai Parlamentben is megfelelőbb eszközeink lehessenek, hogy jobban részt tudjunk venni az internet szabályozásában. Úgy vélem, hogy az ICANN belül egy belső reformot kell végrehajtani, hiszen el kell érni valahogy anna a teljes átláthatóságot. El kell kerülni azt is, hogy kizárólag a kaliforniai törvény rendelkezés a, a, a, a kaliforniai jogszabályozás alá tartozzanak, meg kell próbálni általánosabbá tenni ezt, tehát jobban felelősségre vonhatóvá tenni az ICANN-t. Redding asszony ezzel a témával kapcsolatban számos közlemény nyilatkozatot tett, ő is utalt arra, hogy átláthatóbb kormányzási struktúrára vagy igazgatási struktúrára lenne szükség, például a G20-at említette, tehát egy több oldalú szerkezetre lenne szükség, amely figyelemmel kíséri az internet szabályozást, és ez is lenne a feladat a felelőssége, kötelessége. Nem, az, e- nem csak az Egyesült Államokban lenne ez a feladata, hanem az EU-ban is, illetve a világ többi részén is. Mindenképpen partnereket kell keresnünk, tehát szövetségeseket az óceán túlpartján is, olyanokat, akiknek ugyanolyan érdekeik vannak, mint nekünk, akik szintén szeretnék megvédeni a gyermekeket, stb. stb. Reding, Reding asszony egy költői kérdést tett fel. Vajon Obama elnök személye garantál-e majd bármilyen változást? Nem csak, erről van szó, nem csak arról van szó, hogy az Egyesült Államok beli partnerek felkészültek-e, vagy hajlandók-e arra, hogy változtassanak a, a helyzetem, arról is szó van, hogy mi kialakítunk egy álláspontot, hiszen nagyon sérülékenyek lehetünk, hogyha nem teszünk valamit. Tudjuk, hogy a Google-el kapcsolatban milyen gondok merültek fel, illetve hát a kreatív tartalom más problematikus vetületeit is ismerjük. Ez lenne a mondatom, bármilyen javaslatot, észrevételt nagyon szívas, szívesen veszek, ezeket majd megpróbálom beépíteni a véleménybe, és remélem, hogy a mi véleményünk legnagyobb részét átveszi majd az ITRE bizottság. Findánk, Ivo. Ivo, köszönjük szépen. Hát omba Obama biztos nem fog tudni mindent megoldani, mindenki arra vár, hogy Obama minden területen változást fog hozni, de nem gondolom, hogy Obamára mindenhol számítani lehet. Túl sok feladata van, hogy nem hiszem, hogy ebben a kis történetben ilyen nagy érdeklődéssel letart meg számot, de számomra ez egy igazi nagy, fontos történet, és némiképpen aggasztat a jelentésed. Nem tudtam, hogy az internet irányi szabályozása az internet governance területén teljesen függünk egy kanadai, mondjuk úgy felügyeleti hatóságtól, vagy egy kanadai, amerikai tól. Ilyen módon tehát nem volna rossz, hogyha mielőtt a kollégák jelentkeznének, a kollégák elmondanak saját véleményüket. William D. úr, tessék parancsoljon. D. úr, tessék talán még nagyobb betekintést ad majd ebben, a, ebben az amúgy is bonyolult kérdésben. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a kollégának ezt a nagyon pontos beszámolót, amely szól a bizottság közleményének fontos kérdéseiről. Úgy hiszem, hogy az utolsó kérdésre szeretnék először válaszolni, ez pedig az Egyesült Államok és az ICAN közötti megállapodásra vonatkozik. Nos, az ICAN-t 1998-ban hozták létre, hogy segítse az átalakulást, amikor a magán eh, alapú szervezetek kezébe kerültek a nagy internet szervezetek is. Ez az volt az elképzelés, hogy az ICAN nemzetközileg reprezentatív lesz, és ezért az Európai Unió teljes egészében támogatta az akkor még Clinton adminisztrációt, amelynek ez volt a célja, hogy elérje ezt a célt. Mindez azon a felismerésen nyugodott, hogy az internet mindenki számára fontos, és ezért nem lehet csak egy eh, kormány feladata, hogy a kulcs internet kérdésekben eh, fele, feleljem. Ezért tehát az Európai Unió tagállamai a ICANN tanácsadó testületének tagja, és e, a tanácsadó testület célja az, hogy az igazgatóságnak tanácsokat adjon a tekintetben, hogy hogyan lehet széles körű politikát folytatni. 98 óta, az átalakulás óta bilaterális megállapodások jöttek létre az USA kormány és az ICANN között. De a bizottság részéről némiképpen elégedetlenek vagyunk, hiszen ezek azért, mert hogy ezek a bilaterális megállapodások még mindig hatályban vannak 13 éve elteltével. Úgy gondoltuk, hogy ezen bilaterális megállapodások átalakuló, jel, átalak, átmeneti jellegűek lesznek. A jelenlegi megállapodást ugyanakkor általánosságban nagyon pozitív fényben látjuk, hiszen a jelenlegi washingtoni adminisztráció sokkal inkább nyitott az Európai Unió inputja iránt. Meghívták a Trojkát szeptember elején Washingtonba, hogy számoljunk be arról, hogy hogyan látjuk az ICAN jövőjét, milyen célokat követ az Európai Unió, és az új megállapodásban igenis úgy tűnik, hogy az inputjainkat, a felvetéseinket figyelembe vették. A globális közérdekét kell, hogy szolgálja az ICAN. Ez például megjelenik az új dokumentumban, ez a felvetésünk. Vagy az is, hogy a kormánynak speciális szerepe van a közérdek védelmében, és hogy egy kicsikét eltérhetek a témától, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont. Hiszem, ez idáig, és elnök hogy önmaga mondta, hosszú, széleskörű el, elismerésnek örvendett az, hogy az internet kormánybeavatkozás nélkül fejlődött, és ez nem véletlen. Nagyon sok magán, a gazdasági és egyetemi kezdeményezés hajtotta előre az internetet, és ebbennek mindenki a hasznát húzta. Ám most, mint egy másfél milliárd internetfelhasználó van, hamarosan még egy milliárd csatlakozik az internetezők táborához, a legtöbben a fejlődő országokból, és a legtöbb felhasználó nincs képviseltetve az internet felhasználók, az internet szabályozási tanácsokban. A legtöbb felhasználó nem is tudja, hogy ilyenek vannak. Ezért tehát az internet felhasználók, most teljesen mindegy, hogy cégek vagy magánszemélyek részéről várható, hogy egyre inkább megfogalmazzák azt az igényt, hogy kormányaik vegyednek részt az érdekképviseletben. Az ICAN szerű szervezet, maga az ICAN, a kormányokat, a civil társadalmat összegzi, és a kormányzati tanácsadói testületben nagyon sok kormány vesz részt, de egyre inkább körvonalúzódik az az elképzelés, hogy a kormányoknak proaktívnak kell lenniük azért, hogy jobban kialakítsák a politika és a szakpolitikai lépéseket. Úgy hiszem, hogy a kollega joggal beszélt erről a kérdésről. Másrészt a megállapodás, hangsúlyozni szeretném ezt még egyszer, az ICAN e és az USA kormányának bilaterális megállapodása, ők ketten az aláírók. Tudomásom szerint ennek a megállapodásnak a mm, felvázolásában egyetlen más kormány se vett részt, és ilyen módon sajnos az USA sajátos érdekei öltenek testet ebben a megállapodásban. Ám a nyelvezet mégiscsak biztató a tekintetben, hogy a nemzetközi igényeket is figyelembe veszik. Az új megállapodás fontos eleme, hogy a review paneleket, az ICANN tevékenységének áttekintését szolgáló testületeket állítsanak föl, és így a nemzetközi közösség is jobban be tudja csatolni visszacsatolásait. 2010 elején Eh, áll fel ez a review panel, és 2010 eh, végére az első beszámolót is előkészíti. Mindebben is testet ölt az, hogy eh, fontos, hogy a kormányok jobban hallassák hangjukat, és ilyen módon legitimebbé váljon az ICANN testülete. El kell kerülni azt a tevéke, azt a helyzetet, hogy az ICANN insiderek akik, vagy pedig a döntéshozatalban kereskedelmi érdekeket képviselő emberek döntsé, ítéljék meg az ICANN tevékenységét. Jelenleg tehát az Európai Unió nagyon keményen fellép azért, hogy megfelelő és logikus kormányzati képviselet működjön a review panelekben. Nem akarjuk átvenni az internetet, és nem akarjuk még a review paneleket sem a saját jármunk alá hajtani, ám fontos, hogy a kormányok hallassák hangjukat. 200 vagy több kormány nem tudja majd mind hallatni a hangját, de úgy gondolom, hogy a review panelben a mintegy 20 tag földrajzi populációs súlyozás alapján kell, hogy kialakításra kerüljön, hogy ki legyen ez a 20 tag, azért, hogy az internet közpolitikai céljait érvényre lehessen juttatni az ICANN review paneljében, és így az ICANN-ben. Hát ennyit akartam volna mondani, nem akarom elvenni másnak a szavát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Meg kell, hogy valljam, hogy még kevésbé értem a dolgot, mint korábban. Also, weiß nicht, woran das liegt, aber mir Nem tudom, hogy min múlhat ez, de az egész meglehetősen átláthatatlannak tűnik nekem. És aztán nem is értem, hogy az Aiken és az USA között egy megállapodás van, és ezek kette megállapodtak valamiben, és minnyájunkat érint ez? Hát ezt egyszerűen nem, nem tudom megérteni. És azt sem értem, mi volna ez a tanácsadó testület? Ki milyen kormányokat támogat, mi ennek a tanácsot is, mi pénzügyi érdekeink, érdekeink is vannak ebben az ICAM-ben. Kérem tisztázza ezt a kérdést. Yes, and I apologize for not being clearer before. Elnézést, hogy nem elég világosan fogalmaztam. Ez egy nagyon komplex terület, amelynek nagyon furcsa története. A források, az internet megnevezés és a szám kiosztással vonatkozik a domain nevek, az európa.eu, ugye ez egy, do, ez egy név, és a, a emögött lévő numerikus adatok kiosztását végzi az ICAN. A 60-as évek végén az USA-ban az USA egyetemi forrásai képviselői dolgozták ki ezt a rendszert. A 80-as évek közepén úgy döntöttek, hogy nem helyes, hogy egy-két egyetemi ember félállásban menedzselje ezt az egész rendert és rendszert, és ilyen módon az érintett egyetemi szakértők és az USA kormánya megállapít, megállapodott abban, egyébként a kormány finanszírozta a kutatást, hogy egy átmeneti, intézke, átmeneti szervezetet hoznak létre. Ám ekkor az USA kormány egy eh, Memorandum of Understanding-öt írt alá az ICANN-nál. Ilyen módon tehát az USA volt az, aki az egyetemi szférából való kivezetésben részt vett, és a nemzetközi közösség hosszú ideje hallatja hangját, és az USA öm, valóban elkötelezett volt néha, hogy tegyen is valamit, ám azt is meg kell mondani, hogy Bush adminisztráció alatt nem nagyon nagy változások történtek, tehát ilyen módon történelmi lehetőség nyílik meg arra, hogy az előző demokrata, tehát a, a Clinton adminisztráció által tett ígéreteket beváltsák. Egy önfinanszírozó alapon működünk, az ICAN-hez nem fizetünk be pénzt, persze tevékenységünkért fizetünk, három köz találkozóra kerül sor az ICAN-ban, általában a földünk különböző területén, tehát sok kormány számára ez nem olcsó tevékenység. De az ICAN-nek kormányok nem adnak pénzt, ezt a magánágazat finanszírozza. Köszönöm szépen! kikér a kollégák közül szót e nagyon komplex téma kapcsán. Vattim úr, tessék parancsoljon. Elnézést kérek, kicsit késtem, elnézést, de mi az, hogy ikán vagy ICAN? Amiről mindig annyit szoktunk beszélni, mi ez? Es wurde am Anfang gesagt, Herr Vattimo, aber... Äh, Vattimo úr, hát az elején elhangzott, de most felolvasom. Government Advisory Committee of the ECAN. So, Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers. That is it. Hát ez az nem más, amit felolvastam. Tehát az internet címeket és számokat kiosztó testület. Kérje valaki szót. Áhá, Lothar Biszki, tessék parancsolni. Csak egy kérdésem van, mégpedig, hogy milyen alternatíve létezhetne hiszen a kaliforniai magánjoggal ez a dolog mégsem működött olyan jól, tehát milyen alternatívák volnának arra, hogy az Európai Bizottságot vagy másokat részesedéshez juttassunk, vagy a nemzeti kormányokat, hiszen azt gondolom, hogy hosszú távon ez nem lehet elfogadható állapot, hogy ez eh, magáncégek végezzék ezt a tevékenységet, hát ez információ egy közjó, a közjavak egyike de persze nem szabad, hogy démonizáljuk az ICANN-t, sok jó dolgot is végzett az ICANN, de kérdezem, hogy hogyan lehetne tovább lépni. Nekem is van egy kérdésem, mondja Doris Pak. Ivo nagy hangsúlyt fektetett a nem latin ABC használatára, de hát a, mm, Európában a Cyril betűket is használjuk. Szerepel ez már most? Épp úgy, mint a latin betűk? Tehát csak a kínai vagy japáni jelekkel, vagy pedig a ciril jelekkel és más hasonlatos jelekkel van a probléma. Ez volt az én kollégám, és akkor most a Rapató asszony kapszút. Kapszót. monsieur Bellet, de Köszönöm. Nekem is lenne egy kérdésem. Belet úr, azt említette azt a lehetőséget, hogy a G20-as szerkezethez hasonló kormányzatot, kormányzata lássuk el az ájként. Boris úr. Köszönöm szépen. Kérdésem az e-learn platformra vonatkozik. vannak-e ezen a platformon pénzeszközök, amelyek ezt a kezdeményezést támogatnák? Arról beszélt, hogy az e-learninget fontosnak tartják. Nos, emlékeztetni szeretném arra, hogy a legtöbb tagállam széles körben biztosítja az internetet. Kérdezem tehát, hogy lehetőség van-e arra, hogy ezt az e-learning platformot támogassuk? Köszönöm, Martin kollega. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az ICANN-nel sokunknak problémája van, tehát nem lehetne egy külső szakértőt meghívni valamelyik ülésünkre, aki egy órás előadást tartana erről a kérdésről, hiszen az új médiumokkal kapcsolatban ez mindig foglalkoztatni fog ez a kérdés. Nos, úgy hiszem, hogy ugye mindig embereket küldünk el ezekbe a grémiumokba, tehát talán a bizottságtól valaki jöhetne, aki részletesebben foglalkozik a kérdéssel, és mélyrehatóbb referátumot tarthatna erről a kérdésről. Hannibal asszony. Thank you, Chair. I mean, this is, um, the, more, the more we get into this, the more... Köszönöm szépen, minél jobban beleássuk magunkat, annál bonyolultabbá válik a dolog, úgy tűnik. és úgy tűnik, hogy gyakorlatilag semmi közünk ehhez a dologhoz, tehát nem vállaltunk részt benne, és nem is, nem is nagyon van lehetőségünk arra, hogy ezt megváltoztassuk, úgyhogy nem jók a kilátások. Én is szeretnék nagyobb, szélesebb tájékoztatást kapni ezzel kapcsolatban. Nos, ha ezt megtesszük, akkor arra is gond, azon is el kell gondolkodni, hogy, az, e-, hogy európai szempontból hogyan kéne vizsgálódnunk, illetve hogy milyen stratégiára van szükség ahhoz, hogy valahova kiukadjunk, mert enélkül vége láthatatlan a feladat, de szeretném, hogyha lenne valamiféle perspektíva. Kelly? Uh, thank you very much. Somewhat similarly. Kelly úr, köszönöm szépen. Szeretném, hogyha valaki összefoglalná két fogalm, két mondatban, hogy mit szeretnénk mi most elérni, mi, mi, mi a mi szándékunk, hogyha ez nem túl bonyolult. Köszönöm. Ja, das wird ein bisschen schwierig sein. Wir sind hier... Hát ez nem lesz könnyű, hiszen mi csak egy véleménnyel veszünk részt ebben a dologban, az eredeti illetékes szakbizottság az ITRE. Nem tudom talán, hogy Ivo válaszolna erre a kérdésre, amit a kollégák feltettek. Ivo. Igen, köszönöm szépen. Hollandul fogok beszélni, hiszen gondolom, hogy pont ez egy bonyolult kérdés, erre jobban tudok válaszolni. És aztán gondolom, hogy az elnök az, hogy megadja majd az Európai Bizottságnak is a kérdést, a technikai kérdések megválaszolására. Nagyon sokat olvastam a kérdésről, de hát ez egy roppant technikai természetű összetett kérdés. Persze most nem áll fenn annak a veszély, amiről Biszki úr beszélt, hiszen az internet nagyon sikeres és kitűnően igazgatják, minden jól működik. Erről beszéltem már az elején is, nem arról van szó, hogy itt most a kormánynak kell adni az internet igazgatását, egyébként nem is ez volt a mi álláspontunk, de még a bizottság álláspontja sem, tehát ebben egyetértünk mindenképpen. De csupán azért, mert ma még nincsen probléma ezen a területen, ez még nem jelenti azt, hogy a jövőben ne áll a fenn probléma. A terület nagyon érzékeny, és hogyha az ember elolvassa a bizottság 2009-es közleményét, ez egy kilenc oldalas dokumentum, ebben elolvasok, hogy mi az ICAN, akkor látjuk, hogy milyen sebezhetőek vagyunk. Mondom, kilenc oldalos ez a dokumentum. A bizottság nagyon figyel az ICAN-re. Az itre vel közösen készül ez a állásfoglalás, illetve ez a dokumentum. Mondom, az ember érti ezt a dokumentumot, érti a helyzetet, a gyermekek védelme, a magánszféra védelme, a privacy a Google Books, ezek a nagy kihívások, de hát ezekről nem akarnék beszélni. Hiszen a mi feladatunk kulturális szakbizottságként például, hogy a fiatalok kérdéséről is beszéljünk, de még egyszer mondom, a dokumentumnak nem ez a fő célkitűzése, ám persze a bizottságnak is van szava. Mi volna tehát a dolog célja? Reding biztos asszony javaslatára térnék vissza, melyet néhány hónappal ezelőtt tett. Az Európai Unió célkitűzése az kell, hogy legyen, hogy képviseltessük magunkat a döntéshozatalban, nem csak tanácsadó testületként, hát hiszen ez mit jelent semmit sem, hanem igazából egy multilaterális ellenőrzést kell tudni alkalmazni ezen eszköz fölött. Erre tett Redding asszony javaslatot a G12 javaslata során. Az amerikaiak már benne vannak, de az Európai Uniót is be kell venni, Kínát, Indiát. Valamilyen fokozatokkal ellátott képviseletre volna szükség. Azért, hogy a számunkra fontos elveket képviseljük. Nem tudom, hogy az ENSZ szerűen kellene ezt megszervezni, hiszen akkor egy hatalmas apparátus jönne létre, az egész világot képviselni. Ezért Reding javaslatát jobbnak tartom, legyen 12 képviselő, és erről kellene tárgyalni az amerikaiakkal. Ami pedig az e-learninget, és ezt a platformot illeti, nos, úgy hiszem, hogy vannak már európai programok az e-learning támogatására. Azt hiszem, hogy a bizottság erről többet tud majd mondani. De mégis, mondom, lesekednek itt még veszélyek, például a kölcsönös elismerés kérdése, a minőség ellenőrzés, a kreditek cseréje. Ezek olyan kérdések, amelyekre még jobban koncentrálni kell. Amit pedig a többnyelvűségről kérdezett elnök úr. Bocsánat, a, a másfajta írási jelekről kérdezett elnök asszony. Nos, úgy tudom, de igazítson ki bizottság, ha rosszul tudnám, úgy tudom tehát, hogy november elején az aiken úgy döntött, hogy a nem latin ABC-k előtt a kínai, az arab, a ciril ABC-k számára is megnyitják az internetet. Ennyit tudok én erről a kérdésről írásos megállapodás erről nincs, de a gyakorlatban mégiscsak így áll a dolog. És persze elég hosszú ideig fog tartani, amíg a potenciál kimerül, amíg Afrika, Ázsia teljes potenciálját alkalmazni tudjuk. Na, ennyit akartam mondani, de el tudom képzelni, hogy a bizottságnak még sok mondandója van. D úr Kérem, hogy válaszoljon a még nyitott kérdésekre. És számomra felmerül, bennem felmerül még egy kérdés, hogy a Redding asszony által tett javaslat, amit talán Krősz asszony is átvállal. Alapján kérdezem, hogy lehetőség van arra, hogy megállapodást kössünk a amerikaiakkal, vagy az ICANN-nel? Parancsoljon, díj úr. Köszönöm szépen. nem gondolnám, hogy nekem a biztosom nevében volna helyes beszélnem, de azt hiszem, hogy amikor Reding asszony tett javaslatot, akkor arra gondolt, hogy nemzetközi vitát kellene kiváltani erről a kérdésről, hiszen attól félt, hogy új fordulót vesz ennek a tárgyalások anélkül, hogy nemzetközi, hogy a nemzetközi közösségét bevonnánk. Az ICAN és az USA új megállapodása tartalmaz egy-két G12-re vonatkozó elemet, de látni kell, hogy az ICAN mennyiben alkalmazza a review panelekre vonatkozó előírásokat. Ám hogyha a internet felhasználók populációját helyesen képviselő testület, mondjuk egy 12-es testület jön létre, akkor ez egy első lépés lesz a multilaterális megállapodás irányába, de ez továbbra is még egy magán gazdasági szervezet lesz az ICANN. A multilaterális megoldás megtalálásának története, bonyolult történet, a 2003-2005-ös információtársadalmi világcsúcs során ez az ügy az egyik legvitatottabb ügyé vált, különböző emberek vitatták, kutatták ám azok között, akik az internetet továbbra is kormányzati beavatkozás nélkül akarják működtetni, és azok között, akik úgy ítélték meg, hogy nagyobb kormányzati jelenlétre van szükség, azért, hogy a közpolitikai objektív célokat jobban megjelenítsük, hatalmas szakadék tátogott. Az ITU-t, az International Telecommunication Union-t említették, mint az ICANN egyik lehetséges alternatíva, és heves reakciókat váltott ez ki. Nem egy fejlődött, fejlett nyugati ország részéről, és sok EU tagállam részéről is, akik hevesen ellenezték az ITU szerepvállalását. Továbbra pedig is felmerült tehát a kérdés, hogy hogyan lehet a kormányok között egy ilyen multilaterális megállapodást kötni, amely teljesen inkluzív, és minden ország jogát rögzíti, hogy a saját internet használatával kapcsolatos kérdéseket szabályozza, anélkül, hogy ne egy enszerű szervezetet hagyjunk létre. Nincs megoldás, de nem mondhatjuk, hogy ne keresnénk a megoldást. Tehát attól, hogy még nem tudjuk, milyen modellt akarunk elfogadni, még tudjuk, hogy a probléma a probléma. Még egyszer mondom, hogy több szereplős ez a folyamat. Multilaterális a folyamat, a célt nem szabad szem elől veszítenünk, a nemzetközi partnerekkel kell tárgyalnunk, hogy megtaláljuk a megoldást, és bizony, hogy a nyomást gyakoroljunk a szereplőkre, hiszen meg kell akadályozni, hogy egy kormányzat alkalmazzon unilaterális ellenőrzést. A kérdés világos, ám a válasz nem annyira. Úgy hiszem, hogy a bizottság által elfoglalt álláspont mindig is kihangsúlyozta, hogy fontos, hogy a nemzetközi partnerekkel tárgyaljunk, és még egy gyors észrevétel, nagyon fontos, hogy egy EU-s konszenzus dolgozzunk ki hiszen a múltban a nemzetközi tárgyalások során nem volt mindig világos, hogy az EU tagállamok között világos, egyértelmű konszenzus jött volna létre, és ez némiképpen persze a tárgyaló felek kezét, ilyen módon az Európai Bizottság kezét megköti. Aztán még a nemzetközi doménnevekről szólnék, illetve nem a latin ö, című doménnevekről röviden mondjuk vegyük az EU végződésüket. Az EU a ponttól jobbra, öm, ugye ez így kell, hogy legyen EU, ám a ponttól balra lévő, tehát a www-től jobbra és a ponttól balra lévő betűk lehetnek más ö, típusú betűk, nem csak latin betűk. Olyan kérvényeket kaptam például ö, országoktól, akik a ponton jobbra lévő ö, szöveget, tehát a top level domaint is meg akarják változtatni. Most ugye a CN latin betűkkel a kínai bővítmény, ám ők most azt szeretnék, hogy kínaival is, hát értem szerűen az arabok és a hindi ABC-t használnak, ha szeretnénk, hogy az ő ABC-jükkel lehessen a main domaint is megalap kialakítani. Hát elképzelhető, hogyha valaki nem írja, nem beszéli a latin betűket, hogy nem mondjam, nincsen latin betű a tasztatúra, én milyen nehezen tudja beütni ezeket a címeket. Tehát ez egy nagy komoly kihívás, dolgozunk rajta. Köszönöm. Köszönöm. Úgy hiszem, hogy ez a vita fontos volt, részint megvilágító erejű volt, részint pedig félrevezető is volt, illetve nem megvilágító erejű volt. Úgy hiszem, hogy ivóval együtt ezt a anyagot még egyszer meg kell vizsgálnunk, meg kell vizsgálnunk, hogy az itrében mi történik. Látni kéne, hogy az iterés kollégák ugyanazokat a problémákat látják a kérdésben, mint mi. Nekünk ugye kulturális hátterünk van, nem technikai azaz technikai. Belet úr január 26-án mutatja majd be a véleménytervezetét, február 22-én pedig szavazunk. Köszönöm szépen, Ivo! Sok eh, örömöt kívánok a hercegnővel, és rátérünk a következő napi rendi pontra. Hát most megy a hercegnőhöz, amikor a kollégák még nem, itt volt, nem voltak itt mind, akkor már elmondtam, hogy a hercegnőhöz megy Ivó. Hetes napi rendi pont. Itt van a körünkben Richard Doherty, aki az EU ifjúság politikájának jövőbeli irányáról fog beszélni, és ehhez az internetet fogja használni. Doherty úr, tessék parancsoljon. My apologies. Uh, good morning, everybody. Um, thank you. Jó reggelt kívánok, köszönöm elnök asszony. Dia vetítésre készültünk, remélem, hogy ezt majd láthatják a képernyőkön is. Meg is kezdeném a dolgot. Megkerestek minket azzal a parlament részéről, hogy rövid elemző tanulmányt készítsünk az európai ifjúsági politikáról. Nagyon időszerű a dolog, két okból is. Először is, múlt, vas- múlt pénteken a tanács elfogadott egy állásfoglalást azzal a politikával kapcsolatban, ami bár eh, évek óta folyik, tehát egy folyamat végére tettek pontot, és mindenki tudja azt, és ez a második ok, hogy a Lisszaboni szerződés mától lépett hatályba, és ezért is mindenképpen ki kell emelni ezt a témát. Rövid bemutatomban mindkét dologra utalok majd. Némi háttér ismeretekkel bevezetném be a bemutatót, az ifjúsági politika három pillérével. A mainstreaming az egyik, tehát hogy teljes minden ágazatra vonatkozzon a mainstreaming, természetesen az összes szakpolitikára vonatkozik. A másik ilyen pillér a nyílt koordinációs módszer. A EU ilyen módszerrel próbálja az ifjúságpolitikát vizsgálni így próbálja kezelni, menedzselni az ifjúsági politikát, a harmadik politikánk pedig a strukturált párbeszéd. Ez nem csak a hatóságokat, hanem az, ifjúságok, az ifjúsági szervezeteket, különböző csoportosulásokat öleli föl, együttesen beszélik meg az ifjúsági politika alakulását. Ide tartozik még a kutatás is, természetesen ebből táplálkozik az ifjúságpolitika, illetve a Lisszaboni szerződés és új vetületeit veti fel ennek a szakpolitikának. Említettem, hogy múlt pénteken új határozatot hozott a tanács, már régóta, már évek óta ö, folyamatban van ez a ez a döntés, illetve születendőben van, 20 évvel ezelőtt kezdődött ez, amikor a tanács először fogadta el az első komolyabb ifjúsági programot, Youth for Europe címmel. Azóta politikai jellegű döntések születtek, A elmúlt pénteki döntés például az elkövetkezendő 9 évre szabja meg a keretet. Említettem a pilléreket, az eh, nyílt koordinációs módszert, a European Youth Pact-et, az Európai Ifjúsági Paktumot. Ez néhány évvel ezelőtt született, és eh, ezáltal ifjúság, az ifjúsági politika közelebb került az unió szociál, gazdasági és szociálpolitikájához. Tehát az volt a cél akkoriban, mikor ez készült, hogy az ifjúsági paktum közelebb kerül a Lisszaboni stratégiához. A European Youth Pact az évtized, az elmúlt évtized közepén lendült igazán működésbe, és megpróbálta összekapcsolni különböző szakpolitikai ágakkal, különböző bizottsági tárcákkal, különböző szakminisztériumokkal ezt a programot. Nagyon fontos eleme tehát a közösségi politikának az ifjúság politika, és mindenképpen figyeljünk oda az utolsó pontra, és amit itt olvashatunk, az Európa tanácsal való együttműködésre. Az Európa Tanács már sokára igen bótodda odafigyel erre a kérdésre, mint az Európai Unió. Számos programot dolgozott ki a háború vége óta, szorosan együttműködik a különböző ifjúsági programokkal, szervezetekkel a tagállamokban. Nyilván az európai programokat is lehetett volna jobban finanszírozni az elmúlt húsz évben, de ennek a gyümölcse mindenképpen a European Youth, Youth in Action Program. Ez, de jelenleg már egy olyan programot dolgoztunk ki, amelynek a 9 éves költségvetése 900 millió euró, tehát évente kb. 100 millió eurót költünk erre. Legfőképpen képzéssel, ifjúsági aktivisták képzésével, sporttal, ifjúsági események megszervezésével foglalkozik ez a program. Ami a jogalkotási munkát illeti, említettem a pénteki tanácsi határozatot, ez egyébként az Európai Bizottság 2009-es nyilatkozatára válaszol, reagál. Ezt a nyilatkozatot sok bizottsági jelentés előzte meg, azzal kapcsolatban, hogy hogyan áll jelenleg az ifjúsági politikai, politika, milyen előrelépés történt a nyílt koordinációs rendszerben, illetve az ifjúsági paktum végrehajtásában, megvalósításában milyen újdonságok vannak. Kilenc éves stratégiát javasol a tanácsi határozat. Ez három, három éves ciklusban képzelendő el. A különböző tanácsi elnökségek követik majd egymás, ezekhez kapcsolódik, az elnökségekhez kapcsolódik egy, egy ö, ifjúságpolitikai lépés. Nagyon fontos még jogalkotási szempontból a Lisszaboni szerződést kiemelni. Itt nem csak a bizottság koordinációs szerepe fontos, most már az Európai Unió koordinálja és támogatja a tagállami fellépést. A második dolog a polgári részvétel gondolata. A szerződés értelmében az uniónak mindent meg kell tennie azért, hogy a demokratikus társadalomban élő emberek polgári részvételét elősegítse, különös tekintettel a fiatalokra. Mindenki számára fontosnak kéne lennie annak, hogy a fiatalok mennyire vennek részt vesznek részt a közéletben, úgyhogy mindenképpen intézkedéseknek kell kísérnie ezt az új szerződésben megfogalmazott jogalapot. Aztán még egy fontos dolog van jogalkotási szempontból, az alapjogi karta, hiszen az alapjogi kartában a fiatalokra, a gyermekekre külön védelem vonatkozik. Úgyhogy konkrétan is ki van emelve a szifjúsági politika. Az Európai Parlament kiváló lehetőségeket kap a Lisszaboni szerződés életbe lépésével. Azzal, hogy a ciklus elején lép életbe a Lisszaboni szerződés, az Európai Parlament már kezdetektől fogva megismerkedhet az ifjúsági politika közösségi alakulásával. Most vizsgáljuk meg a tevékenységi köröket hát mi is tartozik pontosan az ifjúsági politikában. A legszélesebb körű terület nem más, mint a, az ágazatokon átnyúló megközelítés. Ennek az a célja, hogy az összes szakpolitikában megvalósuljanak az ifjúsági érdekek, az ifjúság érdekek, az ifjúsági szakpolitika vonatkozásai. ez nyolc témában jelenik meg, és ennek az a lényege, hogy a DG Education and Culture együttműködjön az összes többi főigazgatósággal, illetve ennek a főigazgatóságnak érintkeznie kell a nemzeti kormányokkal is, hogy, és biztosítaniuk kell azt, hogy, a szak, hogy az ifjúsági politikai kérdéseket kérdések megvalósulnak és felszíre kerülnek az összes szakpolitikában. Megvizsgáltuk ezt a területet, és az lenne a javaslatunk, hogy prioritásokat fogalmazzanak meg. Nagyon nehéz valós vagy valódi hatást elérni a nyolc fő területen, a kulcs területen, Úgyhogy mindenképpen az lenne a lényeg, hogy egyértelműen kevés számú prioritást fogalmazzunk meg, és itt kéne megpróbálni elérni valamit. Ez ilyen téma lehet a az ifjúsági munkavállalás kérdése nemzeti szinten mennyire valósul meg a mainstreaming. Fontos az, hogy valós politikai elkötelezettséget kérhessünk számon azoktól, akik alakítják a munkavállalási, ez a foglalkoztatási politikát. Hogyha nyolc ilyen témát, prioritást jelölünk ki, akkor azt hiszem, azt megfelelően hatékonyan nyomon tudjuk követni. Haladjunk tovább, a következő témánk a nyílt koordinációs módszer. Ezzel a módszerrel működnek együtt a tagállamok az Európai Unión belül. Ugye az Európai Uniónak viszonylag korlátozott a kompetenciája, úgyhogy ez a legmegfelelőbb módszer. Nagyon komoly konzultáció folyik a tagállamok között, tapasztalatcserére kerül sor, közös célok meg jelölése, ahogy ezt a múlt heti határozatban is láthatjuk. Eléggé vegyes a helyzet, tehát hogy milyen ajánlásokat, milyen ígéreteket váltottak valóra a tagállamok. Ez nyilván azzal is magyarázható, hogy más volumenű forrásai vannak a tagállamoknak. Fontos lenne tehát az, hogy világosan kimondjuk a célokat, és peer learningre, peer learning folyamatot kell elindítani, tehát hogy egymástól tanulhassanak a tagállamok, a bevált gyakorlatokat megoszthatják egymással, azok is tanulhatnak, amelyek, azok a, tanul, a tagállamok is, amelyek bizonyos lépéseket még nem tettek meg. Tehát, hogyha jobban odafigyelünk a célkitűzésekre, hogy ezeket jobban definiáljuk, akkor öm, hatékonyabban lehet ellenőrizni, hogy ezek megvalósultak-e, illetve kell egy kritériumrendszer is, ami alapján ezt meg lehet állapítani, hogy valóban megvalósultak-e ezek a célkitűzések. A koordinációs, nyílt koordinációs módszer nem olyan régi keletű, úgyhogy még nem kristályosodtak ki, hogy milyen indikátorok mellett lehet megvizsgálni, hogy hatékony-e egy-egy folyamat. Ilyen indikátorokra lenne szükség. A tagállamok közös munkájának egy harmadik megnyilvánulása a struktúrált párbeszéd. A célja az, hogy odafigyeljünk a ifjúságra, a fiatalokra, meghallgassuk az ő véleményüket, és így bevonjuk őket az ifjúság politika alakulásába. Nos, a struktúrált párbeszéd megvalósulása eltér tagállamról tagállamra. Van, van olyan tagállam, ahol komoly hagyománya van az ifjúsági tanácsoknak, testületeknek, szervezeteknek, komoly a kapcsolatuk ezeknek a szervezeteknek az ifjúságpolitikáért felelős kormányzati szervekkel. Más tagállamokban nem annyira kifejlett még ez a folyamat. A struktúrált párbeszéd lényege az lenne, hogy minden tagállam elkötelezett legyen, és ezt az elvet alkalmazza itt is néhány ajánlással élünk. Ugye a kormányok korlátozott forrásokkal rendelkeznek, ez igaz az ifjúsági szervezetekre is, tehát miután korlátozott a pénzösszeg, amely rendelkezésükre áll, ki kell jelölni, hogy milyen prioritásaik vannak, és meg kell nézni, hogy hogy lehet leghatékonyabban közvetlenül bevonni a fiatalokat ebbe a vitába. Még egy dolog van, és egy nagyon fontos alapelv azoknak, akik a leghátrányosabb helyzetűeknek, leghátrányosabb helyzetűekre még inkább oda kéne figyelni. Ez komoly kihívás az ifjúság politika alakítói részére, vagy számára, de az elmúlt években komoly előrelépés történt, és úgy gondolom, hogy ez mindenképpen örvendetes, és tovább kell lépni új kreatívabb megközelítésre van szükség a tagállamok részéről. Hogy valóban legyen értelme a dolognak, nem csak azokkal kell párbeszédet folytatni, akiknek országos szinten van döntő szerepe, vagy meghatározó szerepe, hanem helyi szinten is oda kell figyelni a dolgokra. a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament is természetesen részesek kell, hogy legyen ennek a folyamatnak. Nem csak a formális folyamatban, de rendkívül fontos az, hogy nem csak az Európai Parlament, hanem a nemzeti parlamentek is lefolytassák ezt a párbeszédet az ifjúsággal. Térjünk át a kutatásra egyre komolyabb a kutatási anyag ezzel kapcsolatban. A kutatás célja, hogy jobban megértsük, nagyobb legyen a több információnk legyen az ifjúsági kérdésekről. Az ifjúság társadalmi és gazdasági helyzetét kell jobban fölmérni a tagállamokban. Ez a ezzel kapcsolatban készül egy jelentés, ez részben az Európa Tanácsával való együttműködésben történik. Jelenleg az ifjúsági kutatások tartalma, illetve státusza nem ugyanolyan az összes tagállamban. Itt is néhány ajánlást fogalmaztunk meg. Ezek alapján szélesebb körben kéne terjeszteni a kutatások eredményét, tehát ismeretterjesztés, aztán tudni, világosá kell tenni, hogy pontosan milyen öm, kutatásokra alapul ez az anyag. Pontos lenne, hogy az oktatásban is ez ö, alkalmazható legyen, és jelenleg azon kéne dolgozni, hogy az ifjúságpolitikában is legyenek olyan kulcsindikátorok, mutatók, amelyek alapján világosan lehet tudni, hogy milyen is az ifjúság helyzet egy-egy tagállamban. Talán jó lenne, hogyha a közösség jobban is finanszírozná ezeket a kutatásokat, ugye ne felejtsük el a 900 milliós összeget, amit említettem, tehát plusz alapokra lenne szükség az ifjúsági kutatások területén. A következő témám a Lisszaboni szerződés, ugye ezt már korábban is említettem, hiszen sokkal komolyabb részvét, az ifjúság sokkal komolyabb részvételére számítunk a közéletben. Ez egy nagyon komoly kihívás, és a szakpolitikusok még mindig keresik a varázsigét, de sajnos ilyen varázsége nincsen, amivel az ifjúságot egy csapásra be lehet vonni a közéletbe. Úgyhogy mindenképpen foglalatoskodni kell ezzel a kérdéssel. Ami az alapjogi kartát életi, itt külön kitétel vonatkozik a gyermekekre, a gyermekmunka betiltására, illetve a gyermekmunka, tehát a dolgozó gyermekek védelmére. Ez egy nagyon pozitív fejlemény. Aztán van egy innovatív, új elem is. Egy humanitárius testület felállítása. Nagyon sokan szeretne, nagyon sok fiatal van, aki szeretne aktívan részt vállalni ebben a testületben. És ne felejtsük el azt sem, hogy a Lisszaboni szerződéssel az Európai Unió kompetenciák bővül, és imáron a sport is ide tartozik, amelynek nagyon komoly kapcsolata, nagyon szoros kapcsolata van az ifjúság politikával. Milyen következtetéseink, következtetésre jutottunk? Hogy igazi, valós változást hozzunk az elkövetkezendő kilenc évben, a stratégia ideje alatt, nagyon fontos, hogy politikai elkötelezettség kísérje ezt a határozatot a szakminisztériumok részéről. Nagyon fontos lenne az, hogy világosan megfogalmazzuk a különböző területeken a prioritásokat. Szerintem korlátozott finanszírozással is lehet komoly előrelépést elérni. Aztán fontos lenne az, hogy nyomást gyakoroljunk a tagállamokra, hogy komolyan gondolják ígéreteiket, hogy teljesítsék is ezeket, illetve hogy részt vegyenek a három, szerkez, három pilléres szerkezetben, hogy mérni tudják teljesítményüket. Illetve a kommunikáció kérdése is nagyon fontos. Azt kéne elérni, hogy helyi, illetve nemzeti szinten is elért, el tudjuk érni az ifjúságokat és be, ifjúságot, és be tudjuk őket vonni a szakpolitikák alakulásába. Köszönöm szépen! Äh, wir haben eine Wortmeldung von Herrn Schmidt und dann von Herrn Fissers. Bitte, Herr Schmidt. Äh, köszönjük szépen ezt az átfogó tájékoztatást. Kétségtelen, hogy minden országnak el kellene készíteni a saját átfogó nemzeti politikai stratégiáját. Mi Magyarországon ezt az idén elfogadtuk 2018-ig. Ahogy ebből a előterjesztésből is, a magyar előterjesztésből is. Úgy érzem, hogy ezt politikusok csinálják, nem szülők, nem nagyszülők, nem testvérek, nem családtagok, politikusok akik úgy képzelik, hogy a legfontosabb az ifjúság társadalmi szerepvállalása, a politikai választásokon való részvétel, a, a, nem tudom, tehát ez a nyolc keretprogram egyetértek vele, amit ön felsorolt és vetített nekünk az oktatás, az egészség, a részvétel, önkéntesség, stb. Ezt politikusok találták ki. Fontos, nem vitatom. Én szerettem volna olyasmit látni, amit a fiatalok, mint krízist élnek meg. Senki sem törődik a családdal. A család szó egyetlen egyszer nincs leírva ebbe az egész anyagba, amikor pedig ifjúságról beszélünk, a fiatalok alapítanak családot. A fiatalok hozzák létre az új generációt. A fiatalok vállalnak felelősséget a, a társadalom fenntartható fejlődéséért. Én szívesen láttam volna egy családprogramot, vagy egy család, mint a társadalom legfontosabb egységét. Ahol még válságot látok, hiszen van, kérem, van 40 éves gyerekem, 30, 20. Van ti tíz éves unokám, öt éves unokám, összrálátásom rálátásom van, mint családfő az egész vertikumra, és azt kell mondjam, hogy komoly erkölcsi és etikai és hitéletbeli hit, ismétlem, hitéletbeli deficitünk van. Ezzel se foglalkozik az anyag. Márpedig én úgy érzem, hogy a, a, a body and mind, a, a lélek és a test harmonikus fejlődése rendkívül fontos a fiatalok között, az anyag ezzel nem foglalkozik. Még egyszer megismétlem, erkölcsi, etikai nevelés, amiben óriási deficit van a fiatalok között, minden más vonzza őket, esetleg számukra fontosabb dolog, de a mi generációnk felelőssége mégis abban van, hogy tereljük őket például a hit felé, legyen e- e- megfogható világképük, hogy tudják, hogy mi az, hogy szolidaritás, hogy a másért való felelősségvállalás. Vagy egy másik téma, a környezetvédelme, ami most abszolút prioritás az egész Európai Unióban és a világon, ez, hogy környezetvédelem, ez a szó meg sem fordul az egész anyagban, egyszer van utaz, utalás a Sustainable Development, belátom a fenntartható fejlődés kérdésére. Tehát én egy kicsit a lélek, a család, a szolidaritás oldaláról is közelíteném, nem csak mozgalmi lózungokkal, hozzáteszem, hogy fontos mindegyik. És azzal is egyetértek, hogy a három elnökség a prioritásai között, ugye ezeket fogalmazta meg, hogy, hogy társadalmi befogadás, ifjúsági munka és részvétel. Ezek fontos dolgok, és az egésznek a keretprogramja a foglalkoztatás. Csak fölhívnám a figyelmet, ha még nem vagyunk későn, és amíg készülnek a nemzeti ifjúságpolitikai stratégiák, hogy a gyerekek lelki nevelésével, világnézetével, erkölcsi, etikai nevelésével és a családdal is kell foglalkozni, mint a társadalom legfontosabb egységével. Bocsánat, Doris, hogyha hosszú voltam, de ez úgy kijött belőlem, hogy ebben nagy hiányosságát láttam az anyagnak. Köszönöm. Nein, du hast nicht zu lang gesprochen, aber nem, nem beszéltél túl sokáig, de azt gondolom, hogy talán egy kicsit sokat várunk el valakitől, aki ezt az anyagot elkészítette, hiszen az intézményekről van itt szó, és a tartalmakat pedig nekünk kell szolgáltatnunk, és ezért is szeretném őt itt a védelmembe venni, és ezért is azt gondolom, hogy majd a tartalmakon nekünk kell még talán többet munkálkodnunk. Fice úr, meg a szót. Eh, Fizes. <clears throat> Gracias, gracias, presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek azzal, hogy nagyon nehéz egy ilyen komoly gondra és egy ilyen szétágazó gondra egyértelmű megoldást találni. Talán azt kéne elemeznünk, hogy milyen kompetenciáink vannak itt az Európai Unióban ezen témákban. Ifjúságra gondolok, illetve a sportra, tehát hogy hogyan változott a helyzet Lisszabonnal. Egy olyan országban például, mint Spanyolország, nem csak állami kompetenciákról kell beszélni, hanem regionális kompetenciákról is. Úgyhogy mindenképpen oda kell figyelni erre is, illetve hogy hogyan koordináljunk ezen szintek között. Talán sokkal konkrétabb célok, kitűzéseket kéne megfogalmaznunk. Lenne egy ilyen célkitűzés javaslatom. Ugye Európa lelkével kapcsolatban hallottunk néhány szót, és azt kell próbálni elérni, hogy a fiatalok egyre jobban európaibbnak érezzék magukat, egyre inkább európainak. Ez is nagyon fontos lenne. Tehát meg kell próbálni ezt az imidzset, ezt a ezt a képet kialakítani Európáról, tehát hogy pontosan milyen közös értékeink vannak. Aztán a konkrét témajavaslatoknál mindenképpen a foglalkoztatás is prioritást kell, hogy kapjon. Ez nagyon fontos a fiataloknak, aztán a lakáskérdés és a lakhatás kérdése is nagyon komoly gondot jelent a fiataloknak. Sok olyan fiatal van, aki mindig a szülei házában él, és szeretnének függetlenedni. Aztán a sportok, sport területén is konkrét javaslatokra van szükség. Mit tehetünk, mit tehet a bizottság, pontosan milyen lehetőségei vannak. Lehet, hogy okosabb dolog keveset tenni, de annak, annak legyen foganatja. <laughs> Äh, Köszönöm szépen, de ezt a tanulmányt mi elfogadtuk, és a tartalomról és az egésznek a lebonyolításáról kell, hogy itt vitatkozzunk. És a nyolcas pontot szeretném még bevonni ebben a, ebbe a témakörbe, hiszen ez a nyolcas, ez az EU ifjúsági stratégiájával, befektetés és érvényesüléssel foglalkozik, és Papa Nikolau kolléga a jelentéstevő, és ezért megadom neki a szót, eh, ami két értelemben is megadom neki, egyrészt az ő elképzelését is szívesen meghallgatnánk, majd a következő négy kollégát, aki még jelentkezett is szeretnénk meghallgatni. Ugye egyetértenek velem, köszönöm szépen, akkor önni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Éppen ez az, amit én is el szerettem volna mondani ugyanis azt gondolom, hogy az a tény, hogy Doherty úr itt van körünkben, és el szeretné mondani azt, hogy mi mindent tettek a tanulmány elkészítése során annak érdekében, hogy mi is a munkánkat jól tudjuk végezni. Tehát először is feltenném azt a kérdést, hogy milyen szinten tudunk segíteni a parlament részéről a fiataloknak. És ezért is szeretném önöket kérni arra, hogy politikai szinten is vitassuk meg a Doherty úr által felvetett kérdéseket. Először is azt gondolom, hogy Doherty úr a legfontosabb pontokat felsorolta, Sokkal többet én sem tudok ehhez hozzá fűzni. Jó volt az együttműködés a bizottság e, és a parlament részéről, a bizottság részéről, és e, köszönöm az európai ifjúsági intézményeknek is a munkáját, és az árnyék jelentéstevő részéről is nagyon jó volt az együttműködés. És akkor most szeretném elmondani a témával kapcsolatos gondolataimat. A Maastrichti szerződés óta már az Európai Unióban a fiatalokkal kapcsolatos politikák, szakpolitikák különböző szinteken meghatározásra kerültek. A 2001-es fehérkönyvre utalt Doherty úr majd a 2005-ös ifjúsági szövetségre is, és az elmúlt pénteken a kulturális miniszterek tanácsa üdvözölte a bizottság által kidolgozott szöveget, és azt gondolom, hogy a tartalom azért az évek során ugyanaz maradt, hiszen különböző kezdeményezéseket indítottunk be a különböző Európai Uniós szinteken. És azt gondolom, hogy súlypontilag ez rámutat arra, amit Schmidt úr elmondott az előbb, mégpedig pontosan azt, hogy az, amit a fiatalokért tennünk kell, az nem feltétlenül az, amit mi szeretnénk. És még nagyon sok mindent kell tennünk a jövőben a fiatalokért, hiszen Európa egyre idősödik, ezt azért ne felejtsük el, és hogyha jobb Európáért dolgozunk, akkor a fiatalokra kell koncentrálnunk, és éppen ezért rendkívül üdvözlöm, hisz hogy ez a dokumentum és a tanulmány pontosan jó időpontban készült, és nagyon is fontos a jövőnk szemszögéből. Doherty úr utalt a különböző tematikai területek ügyekre, melyek a bizottság közleményében szerepeltek. És az én általam folytatott beszélgetések keretében én nagyon mélyen foglalkoztam ezzel a témával. Biztosítanunk kell azt, hogy ne csak az ifjúsági téma körében, hanem a környezetvédelem körében is értelmes dolgokat érjünk el, hiszen Kopenhága előtt állunk, és konkrét célokat kell kitűznünk, hiszen nagyon fontos, hogy jó célkitűzéseink legyenek, de természetesen ezek a tagállamok általi eredményekkel is járjanak együtt. Hát a szubszidiaritás természetesen egy nagyon fontos elv, és az illetékességek terén talán vannak változások, de azért sok minden marad is. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy olyan javaslataink legyenek, és ötleteink legyenek annak érdekében, hogy a tagállamoknak eszközöket adhassunk a kezükbe, amelyekkel valóban ezeket a célokat el tudják érni, hiszen hogyha az, amit mi elvárunk, vagy szeretnénk, az a tagállam nem tudja befogadni, és nem tudja súlypontilag helyes módon kezelni, akkor nem fogjuk tudni elérni az eredményeinket. A bizottság különböző téma körökre utalt, és egyébként különböző kezdeményezések is, tevékenységek is zajlanak, például a képzés területén, az oktatás területén, ahol például különböző nem megszokottól eltérő képzési formákat is kidolgoztak. A statisztikai adatokkal kapcsolatban még majd rögtön rá fogok térni a 2009-es jelentésre. De nagyon fontos a participáció, az önkéntes tevékenység, ezek nagyon-nagyon fontos témái az ifjúságnak és a foglalkoztatásnak. És hát természetesen a környezet védelme is nagyon fontos téma. De mindez természetesen mindenütt a világon aktualitást jelentett egy tagállam egyedül nem képes észszerű eredményeket elérni ezen a területen. Tehát mit kell akkor tennünk? A koordináció nyílt módszere, az OMK, ami ebben segítségünkre lehet, és ezt először meg kell értenünk, hogy ezzel a módszerrel hogyan tudunk kézzelfogható eredményeket elérni. A tanács döntő tanács, bizottság és a parlament döntő szerepe is nagyon fontos ebben, mégpedig ennek annak kell lennie a céljának, hogy először is megértsük azt, hogy minden államban eltérőek a struktúrák, és eltérő ifjúsági politikákról határoznak a különböző tagállamokban, és ezeket kapcsolatba kell egymásra hozni, és valamilyen módon összehozni őket. Tehát a különböző szolgálatokat, a különböző hivataloknak együtt kell dolgozniuk ezen a téren, annak érdekében, hogy megkíséreljük azt, hogy a különböző következtetéseket támogassuk megfelelő eszközökkel a tagállamokban. És azzal a meggyőződéssel, hogy ha a tagállamok ezeket megvalósítják, akkor ez eredményeket fog hozni. A bizottsággal két héttel ezelőtt egyeztettem, és a beszélgetés sért nagyon köszönetet kell mondanom a bizottságnak, hiszen ott elhangzott az a bizottság részéről, hogy milyen fontos a különböző szolgálatoknál, illetve intézményeknél rendkívül sok információs anyag áll rendelkezésre, de nem is ez itt a fő dolog, és ehhez, ezzel én is egyetértek, hogy nem arról van szó, hogy megvannak-e helyes céljaink, hanem már arról, hogy megvan az elő politikai erő és kapcsolataink társadalmi szinten arra, hogy ez átültetődjön a gyakorlatba. Tehát ennek van ma nagyon nagy szerepe, döntő szerepe, hiszen mi a nép által választott szerv vagyunk, és ezért nekünk kell az illetékességet, az illetékeseknek a társadalmi szinten elmondani azt, hogy mit kell tenniük, és hogyan kell ezt tenniük. Tehát ezt figyelembe kell vennünk. Itt nem csak arról van szó, hogy valami csodálatos tanulmány, csodálatos jelentést és politikát, szakpolitikát kidolgozni, hanem más területeken is, mint például a környezetvédelem, a közlekedés, az oktatás, de minden más területen is ez érvényes, ez az elv, hogy a szakpolitikaink területén a fiatalokat be kell integrálnunk ezekbe a szakpolitikákba, meg kell valósítanunk ezeket a célokat, mert hiszen az új kezdeményezések sem segítenek, hogyha folyamatosan új kezdeményezéseket hozunk életre, hanem meg kell néznünk azt, hogy milyen sikereket értünk el az eddigiekkel. Ha végigolvasom ezt a tanulmányt, hát nagyszerűek, tényleg iszonyú jól hangzik, de a azok, akik ezekben a programokban nem vesznek részt, azok felfogják azt, hogy egyáltalán mit szeretnénk elérni? Felfogják ők azt, hogy mi segíteni szeretnénk, és szeretnénk minél nagyobb köröket bevonni ebbe a programba, hogy nagyobb legyen a siker? Én valóban megpróbáltam olyan elemeket találni ebben az anyagban, amelyek nagyon hasznosak, és sokat segítenek. Talán három elemet emelnék ki ebből, hogy rámutassak arra, hogy még konkrétabbá kell tennünk a munkánkat, és a tagállamoknak még konkrétabban kell rámutatnunk a problémákra. Hiszen vannak indikátorok, amelyek erre rámutatnak. A 2009-es tanulmányban az szerepel, hogy a fiatalok az EU-ban, akik 15 százalékban hagyják abba az iskolai tanulmányaikat. Tehát ezek azok, akik megszakítják egyszerűen az iskolai tanulmányaikat. Egy másik elem, 18 százalék azoknak az aránya azoknak a fiataloknak, akik akik kijelentik azt, hogy ők szeretnének a politikai életbe bekerülni, helyesebben 6% az arányuk, és ez tehát csak 6% mondja azt magáról, hogy ő szeretne politikával foglalkozni. Tehát a fiatalok 6%-a, csupán 6%-a lenne kész arra, hogy a politikában részt vegyen. Most nem szeretném önöket untatni itt különböző statisztikai adatokkal, de 2006-ban például vannak har, olyan adataink, hogy a gyerekek 32%-a stabil családokon kívül születik. Hát azért ezek is olyan elemek, amiket figyelembe kell vennünk ennek során. 80%-a a fiataloknak rendszeresen alkoholt fogyaszt, és elég nagy százalékuk elég gyakran ittas. Akkor 2004-es számok, statisztikai számok amik azt mutatják, hogy sokan használják az internetet, stb. stb. Ezek mind-mind olyan adatok, amikre szerettem volna ezekből a beszámolókból rátérni, hogy ezek illusztrálják a helyzetet. Tehát sok olyan témánk van, amikről beszéltünk a kollégákkal, a társadalomba való beintegrálása, például a fiatal bevándorlóknak, akkor például beszéltünk arról a szükségszerűségről, hogy az európai gondolatot jobban ki kellene domborítani az iskolákban, hogy a fiatal emberek egész egyszerűen azzal, amit mi teszünk, jobban megbarátkozzanak, jobban ismerjék. Tehát, hogy például, hogy legyen eszmecsere a részvételről a, ebben a munkában. Tehát én azt gondolom, hogy jóval átfogóbb kellene lennie ennek a munkának. Tehát, hogyha mi hangosan hallatjuk a szavunkat, és én itt a fiatalok, fiatalság kérdésével foglalkozom, és természetesen figyelembe veszem azt, amit a tagállamok elmondanak ezzel kapcsolatban, és ebből megmutatkozik az, hogy a tagállamok is olvassák ezeket a számokat, amikről itt most beszámoltam, és hogy ez egy konkrét dolog, és ez konkrétan arra vezet bennünket, hogy tennünk kell valamit. A fiatalok terén minél gyorsabban tennünk kell valamit, és ezt, ezt szeretném itt igazán elmondani önöknek, és minnyájuknak köszönöm, akik velem együtt dolgoztak ezen a jelentésen, és azt tudom elmondani, hogy a jelentés tervezett kollégák, tisztelt kollégák nem sokára rendelkezésükre fog állni, hogy közelebbről tudjanak vele foglalkozni. Bezárásként azt szeretném elmondani, hogy nem arról van szó, hogy kész megoldásokat kell adnunk a fiataloknak, hanem olyan hasznos struktúrákat kell teremtenünk számukra, és a körülményeket olyan módon kell biztosítanunk számunk, számukra, hogy a fiatal emberek a dinamikájukat és potenciájukat kifejleszthessék, hogy saját maguk meg tudjanak állni az életben. És csak ezzel az úton módon fogjuk tudni elérni azt, hogy a fiatalokat beintegráljuk a politika világába, és mindenki, aki itt a parlamentben dolgozik, európai szinten, akkor kézzelfoghatóan látni fog ennek az eredményeit. Persze addig még nagyon sokat kell tennünk, és még ezzel kapcsolatban sok szót fogunk ejteni, és nagyon köszönöm önöknek, hogyha aktívan javaslatokat tesznek, amit figyelembe is fogok venni a jelentés kidolgozása során, és azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy amit mi meg tudunk tenni, az az, hogy ezeket a fontos javaslatokat mi a tagállamoknak valóban továbbadjuk, és biztosítsuk azt, hogy a tagállamokban ezek megvalósításra is kerüljenek tehát valóban csak akkor lesz értelme, ha megvalósítják ezeket. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony Georgius, hogy ilyen lelkes voltál, 25-én eh, és 26-án fogod benyújtani a tervezetedet, és ezután még majd eszmecserét fogunk tartani ezzel kapcsolatban, és akkor folytatjuk az eszmecserét ezzel kapcsolatban. Monesco asszony a szó. Mulțumesc, doamna președintă. Eh, aș vrea să, să încep... Elnök asszony. Köszönöm szépen a szót. Azzal szeretném kezdeni mondandómat, hogy Doherty úrnak gratulálok a tanulmányához. És üdvözlöm az új stratégiát, amely világos koncepciókon alapszik, amelyekről már beszéltünk az Európai Parlamentben a struktúrát párbeszédre gondolok, az ágazatokon túlmutató, túlmutató megközelítésre gondolok, a fiatalokra vonatkozó politika területén. Akképp is mondhatom ezt, mint mint egy olyan jelentés társkoordinátora, amelynek célja az volt, hogy helyzetbe hozzuk a fiatalokat, aktívabbá tegyük őket. És itt voltak éppen a ifjúsági politikák mainstreamingéről van szó. Egyetértek az ön következtetéseivel, és hozzá szeretném még tenni, hogy azt kívánnám, az volna a cél, hogy ezek a következtetések ne maradjanak meg így írott szóként, hanem igenis tettek kiváljanak, hogy láthassuk, hogy ezt az új stratégiát hogyan lehet alkalmazni a koordinált párbeszéd segítségével és az integrált megközelítés segítségével. Üdvözlöm a tanácssal és a bizottsággal folytatott jó együttműködést, és remélem, hogy ez így is marad a jövőben. Azért, hogy a jövőben stratégiánkba éppen azokat az elemeket vonhassuk be, amelyek nem csak érdekesek, hanem életfontosságúak is Európa fiataljai számára. Úgy hiszem azonban, hogy szólni kellene a gazdasági válság fiatalokra gyakorolt hatásáról, hiszen a fiatalokat érintette legsúlyosabban a válság. Olyan intézkedéseket kell kitalálni, amelyek segítségével a fiatalokat vissza lehet vonni a foglalkoztatásból, vissza lehet kapcsolni a foglalkoztatásba, ahol a fiatalokra vonatkozó kezdeményezéseket támogatjuk. Persze nagyon fontos minden intézkedés, de az is fontos, hogy prioritásokat határozzunk meg. Amikor arról beszéltem, hogy remélem, hogy a jövőben is jól együttműködünk a tanácssal és a bizottsággal, akkor arra gondoltam, hogy szükség volna az ilyen prioritások meghatározására, nem csak kijelentéseket kell tenni, hanem prioritásokra is szükség van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Arra kérem a kollégákat, akik felszólalnak, hogy rövidre fogják magukat, de szóljanak a jelentéstevő által mondottakról is, tehát ne csak Doherty kollega anyagáról, hanem Georgius kollega a anyagáról is. Szverjec kollega úr parancsoljon. Hvala za besedo, gospa predsednica. Köszönöm a beszédet, azaz a szót. Nem lehet eleget beszélni az ifjúsági politikáról, ez teljesen nyilvánvaló és világos. Ám attól félek, hogy az ifjúsági politika a jövőben kisebb szerepet fog játszani. Miért? Nos azért, mert Európa egy előregedő társadalom. Egész egyszerűen hiányozni fog az ifjúság, amelyre az ifjúsági politika irányulhatna. A fiatalokra vonatkozó politika, vagy az ifjúsági politika Éppen ezért nem csak egy szűk kör ügye, hanem igenis ágazatokon túlmutató jelentőséggel bír. A fiatalokra nagyon nagy hatással van a gazdasági válság. Már a válság előtt is nagyon érzékeny csoport volt ez, fiatalok körében a munkanélküliség sokkal magasabb volt, mint a társadalmi átlagban, és sok negatív jelenség inkább a fejét a fiatalok körében, mint más társadalmi csoportokban. Éppen ezért az Európai Unió ifjúsági politikájának fontos, hogy a legfontosabb kérdésekre koncentráljon. Például, hogyan lehet biztosítani a fiatalok foglalkoztatását? Azokra a fiatalokra gondolok például, akik az első munkahelyüket keresik, vagy mi történik a lemorzsolódókkal, hogyan lehet megakadályozni a dropoutot, a lemorzsolódást. Hogyan lehet elérni ezt, hogy a fiatalok erősebben bevonásra kerüljenek a társadalomba? Az Európai Unió és az európai intézmények pedig igenis befolyásolhatják a fiatalok helyzetét az egyes társadalmakban. A koordináció nyitott módszere ezt szolgálja, mely együttműködési módszerben a, a főszereplők az államok, és az államon belüli ágazati szervek, de nem csak ők, mondjuk az ifjúsági minisztériumok, hanem transzverzális jelentőségük is van, hiszen a helyi közösségeket is be lehet vonni ők tudják a legjobban integrálni a fiatalokat a társadalomba. Nem fogunk semmit se tenni az ifjúsági politikáért, hogyha ilyen morális felkent papokként hirdetjük majd csak az igést. A fiatalok felelnek a társadalomban betöltött helyzetükért, maguk is felelősséggel bírnak, de összességében Mégiscsak, még ha különböznek is az értékeik, úgy gondolom, hogy az alapértékeik hasonlók. Nem hiszem, hogy éppen ezért az értékek kríziséről kellene beszélni. Nem hiszem, hogy ez határozná meg a fiatalok életét. A struktúrált párbeszéd a fiatalokkal természetesen a parlament kihagyásával nem történhet meg. A tanács, a bizottság és az ifjúsági szervezetek bevonásával zajlik ez a struktúrált párbeszéd, de a parlamentre is ki kell térni. Például, hogyha a tanács ülésezik, akkor fontos volna, hogy a mi szakbizottságunk képviselői is jelen legyenek. Végezetül még el szeretném mondani, hogy előre örülök ennek a jelentésnek, és a stratégiát, az Európai Bizottság stratégiáját nagyon nagy figyelemmel fogom követni. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Önnel ellentétben én bízom az idősek, tehát a mi egészséges egoizmusunkban, hogyha nem racionális, racionálisan cselekszünk, akkor legalábbis egoizmusból cselekszünk, hiszen fontos az ifjúsági politika, és azt gondolom, hogy jó kezekben van az ifjúsági politika, és a tanács döntései alapján úgy gondolom, hogy a tanács is érti ezt. Hírse asszony kapja meg a szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt az átfogó anyagot. Köszönöm a jelentéstevőnek is az anyagát, amely mi árnyék jelentéstevőnkkel megfelelő időben már leült egyeztetni. Úgy hiszem, hogy nagyon fontos, hogy vi- részletes vitát folytassunk a dokumentumról. Valóban a demográfiai változás oda vezet, hogy egyre kevesebb a fiatal, ahogyan ön is beszélt erről, elnök asszony. És éppen, hogyha olyan kevés a fiatal, annál inkább kell nagy figyelmet fordítani fiatalokra, fiatalok ügyeire. Amikor elolvastam a következtetéseket, akkor három következtetés tűnt számomra nagyon fontosnak. A ifjúsági stratégia fenntarthatósága szempontjából. Egyrészt az egyes szereplők közötti együttműködés kérdése. Nem csak az iskolákban, nem csak az ifjúsági központokban zajlik az ifjúsági politika, vagy a vallási közösségekben, hanem a sportegyesületekben is sok-sok más helyen, tehát nagyon fontos, hogy a különböző szerelők, szereplők együttműködését biztosítsuk. És néha bizony az a benyomásom, hogy az egyes szervezetek egymással inkább versengenek sem, mint hogy együttműködjenek. Úgy gondolom, hogy itt az együttműködés primátusát kell érvényre juttatni. Persze másrészt az ifjúsági kérdés egy horizontális kérdés, hiszen nem csak a kulturális, hanem az egészségügyi, a foglalkoztatási, a gazdasági bizottság hatáskörét is érinti, és éppen ezért fontos, hogy azt üzenjük a kollégáinknak, hogy ne feledkezzenek meg a fiatalságról. A foglalkoztatási szakbizottságban hetekkel korábban a mikrofinanszírozásról szavaztunk, és a bizottság kihangsúlyozta, hogy ez a fiataloknak is lehetőséget ad, de épp ezeket a passzusokat húzta ki a bizottság. Fontos tehát, hogy minden kollégánk tisztában legyen a kérdés fontosságával is, hogy mi, mint egy ezt az üzenetet átadjuk képviselőtársainknak. Azután van itt még egy kérdés, az indikátorok kérdése. Irogathatunk még papírokat, kitűzögethetünk célokat, de hát evaluálni, értékelni is kell az elérésüket. Úgy tűnik, hogy az ifjúsági politika azonban egy ilyen soft, egy puha téma, amelyről beszélünk, beszélünk, de mintha nem ellenőriznénk az célok elérését. Indikátorokra van szükség. Meg kell vizsgálni, hogy például az ifjúsági bűnözést csökkentjük-e a célkitűzéseinkkel. Vagy hogy az intézkedések elérik azt a célt, hogy több fiatalt foglalkoztassunk. Fontos tehát, hogy az indikátorok lehívhatók legyenek, amely indikátorokat esetleg a tagállamok már alkalmaznak. Szólni szeretnék még az oktatás, a képzés kérdéséről, melyről az anyag beszél, ez egy átfogó kérdés, de úgy hiszem, hogy ez egyik legfontosabb kérdés is. Hiszen, ahogyan a kollega mondta, a család, illetve az a bizalom, hogy családot alapíthatunk, erősen összefügg a képzés kérdésével. Hogyha tudom, hogy szakmára találok, hogy lesz munkám, akkor inkább bátorkodom családot alapítani, hiszen tudom, hogy majd valahogy mégiscsak lesznek a dolgok. És hogyha képes vagyok az internetet jól használni, ugye most a médium kompetencia kérdéséről beszélek, akkor minden bizonyal jobban participálok, jobban részt veszek. Vagy a copyright kérdése, tehát a szerzői és szomszédos jogok kérdése is fontos, hiszen talán akkor nem vakon, vadul fog mindenki mindent letölteni. Németországban, de gondolom más országokban is nagyon fontos kérdés a migrációs, migráns családokba származó gyermekek kérdése. Hiszen más stratégiával kell őket megszólítani, az oktatásban és más területen is. Ezen felül a nem hivatalos tartózkodási státusra rendelkező illegális migránsok gyermekeinek kérdéséről is szólni kell, hiszen nagyon sok illegális bevándorló él Európában, és hogyha ők itt maradnak, már pedig sokan itt maradnak, a gyermekeik megnőnek, felnőtté válnak. Mit teszünk velük? Hogyan szólítjuk meg az ő igényeiket? Úgy hiszem, hogy erről is beszélni kell. Van itt még egy pont, ami a papírban talán hátrányba került, vagy nem került kidomborításra, ez pedig a fogyatékkal élő gyermekek kérdése. Nagyon fontos, hogy a fogyatékkal élő gyermekeket integráljuk a mainstream intézményekbe, Olaszország például ezt nagyon jól csinálja, de Németországban nagyon korántól már szegregálják ezeket a gyermekeket. Sokkal nagyobb integrációra van szükség. Azt gondolom tehát, hogy van itt még nekünk is mit tanulnunk, hogy hogyan lehet a fogyatékkal élő gyermekeket jobban integrálni, biztosítani számukra a participációt. Ezek lettek volna azok az észrevételek, amelyeket a szöveggel kapcsolatban tenni szeretnék. És még egyszer mondom, reméljük, hogy az ifjúsági stratégiát nem csak ebben a szakbizottságban, hanem más szakbizottságokban is figyelemmel tartják. Köszönöm szépen, kolléganő, és most Boris kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Az ifjúsággal kapcsolatos problémák az Európai Unió egyik legfontosabb szakpolitikai probléma gócát jelentik Azért van ez így, mert, a világ, mert az élet összes területén ez jelent van, jelen van. Nincs olyan területe az életnek, amely ne lenne hatással a fiatalokra. Úgyhogy mindenképpen nagyon-nagyon-nagyon oda kell figyelni az ifjúsági politikára. Egyetértek Doherty úrral, hiszen úgy vélem én is, hogy kutatásokra van szükség, elemzésekre. A nyílt koordinációs módszer mindenképpen alkalmas, illetve nagyon fontos az, hogy a foglalkoztatásban, a kultúrában, az információhoz való hozzájutásban egyenlő esélyeket biztosítsunk mindenkinek. A parlament, illetve a szakpolitikánk jó eséllyel játszhat vezető szerepet ezen koordináló munkában. Engedjék meg, hogy még egy dolgot mondjak. Egyet értek azzal a kollégával, aki a jelentést bemutatta. Milyen képzéssel, végzettséggel kell rendelkeznie az európai fiataloknak? Egyetértek azzal, azzal is, amit az előadó a fiatalok közéleti részvételével kapcsolatban mondott. Szeretnénk, hogy a fiatalaink jól képzettek legyenek, illetve a polgári képzésben is vegyenek részt. Ezen a területen is mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a fiatalok könnyűszerrel váljanak részt például az önkéntes munkában, társadalmi munkában, stb. stb. Tehát, hogy ilyen területen is képzétek legyenek, nem csak az iskolai képzésre van szükség, a formális oktatásra, hanem azt is el kell, hogy sajátítsák a fiatalok, hogy hogyan lehet az élet más területein is, például a közéletben is aktívan fellépni. Azt gondolom, hogy a civil szervezetek is élen kell, hogy járjanak a fiatalok képzésébe. Kérem, hogy erre is figyeljünk oda itt a szakbizottságok. Kedves kollégák, hát nem számoltam azzal, hogy ilyen sokan jelentkeznek már az első vita során, és még három, hárman kérik a szót, és utána a bizottság is kéri a szót, ezt jól értem. És ne felejtsük, hogy a tanács képviselői már egy fél órája itt vár, hogy a következő napirendi pontban hozzászólhasson. Elnézést kérek, múltkor korán vettük napirendre, most egy kicsiket várakoztattuk, elnézést kérek, Szelin úr. Most megkérem a kollégákat, hogy egy percre korlátozzák felszólalásukat. Pajedelli asszony parancsoljon. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, να δηλώσω καταρχήν ότι πολύ με ενοχλεί. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát már ugyan nem vagyok annyira fiatal, de azért még mindig hadd mondjak valamit a fiatalságról. Ön is, önnel együtt látom ezt a kérdést, egyetértek azzal, kicsit egoistának hangzik, amikor azt mondjuk, hogy a fiatalság a mi jövőnk. De minden esetre, amit toherti úr elmondott és leírt a tanulmányban, és Papa Nikolau asszonynal is egyetértek nagyon sok mindenben, ami az ifjúsági stratégiát illeti. Tehát talán röviden egy személyes tapasztalatomat hadd mondjam el. Én tanárnő vagyok, és megállapítottam, hogy Európa egyre idősödik, és ez a mi felelősségünk. És a fiataloknak mindig az az érzésük, hogy ők az, ők az állammal szemben felelősek, és ezért is mi vagyunk felelősek, és a választásoknál egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a fiatalok nem kívánnak túlzottan politikailag szerepet vállalni, és én szerintem nagyon fontos az, hogy orientáljuk a fiatalokat ebbe az irányba, és ez persze attól is hogy milyen információkat kapnak, és a megfelelő modellektől is, amelyeket mi töltünk meg élettel, és mi, a mi példánkon is múlik. Hát egyre individuálisabbak vagyunk, és egyre kevésbé dolgozunk kollegiálisan. A másik kérdés ugye a munkanélküliség szintén egy rendkívül nagyon fontos téma, és az a véleményem, hogy főként ami a kollégánk jelentését illeti, hogy az Európai Unió végre megértette azt, hogy foglalkoznunk kell a fiatalokkal, és a programok le, megvalósításával, tehát az Erasmus és egyéb más iskolai programokkal kapcsolatban. Tehát ezek a célok, ezek tényleg elérendőek, és az önkéntesség, a sport területén és a különböző témák a Lisszaboni programmal kapcsolatban rendkívül foglal, foglalkoznunk kell, tehát nyomást kell gyakorolnunk kell az államokra és a helyhatóságokra, az önkormányzatokra is, hogy valósítsák meg ezeket a kitűzött célokat. Firstly, I must say that uh, I thought Mr. Doherty did a good job. Köszönöm szépen. Az a kérdés, hogy uh, hogyan lehet ezt a kérdést úgy szabályozni, minden kérdésre figyeljünk, és egy-két pontos, jól meghatározott célra koncentrált, és uh, a teljesítmény ellenőrzésére. Ez nagyon helyes, de azt is meg kell vizsgálni, milyen intézkedések lehet biztosítani, és hogy mely intézkedések teljesítik a kritériumokat. Két kérdést vetnék fel, hiszen azt kérte az elnök asszony, hogy fogjuk magunkat rövidre. És ezzel érintem az én országomat, és a 25 éven alattiak 40%-a nem szavazott. Úgy gondolom tehát, hogy erre van mit tenni itt van mit tenni. Másrészt pedig a Lisszaboni szerződés megváltozott helyzetéről is szólni szeretnék. Úgy gondolom, hogy a sport segítségével változást érhetünk el az emberek életében. A Schmidt úr által említett család kérdése, az etika kérdése is nagyon fontos. Nos, a parlamenti intergrupok munkájában néha ki kiábrándít, például az én saját intergrupomban kiabrandított, hogy 14 pontot fontosabbnak tartottak, mint a sportot. Gondoljuk csak meg, mi történik az köze hetekben. Jön a Mikolás, alá ajándékokat adnak az emberek a gyerekeknek, de mintha a sport kérdése nem volna elég fontos, pedig lehetne az ajándék karácsonykor, Mikoláskor, futócipő, teniszütő, sorolhatná még a sporteszközöket. Összességében nagyon örülök, hogy a Doherty úr a Lisszaboni szerződéséről. külön kihangsúlyozta a sport jelentőségét a fiatalok számára. Köszönöm szépen! Igen, azt hiszem, hogy januárban még lesz időnk arra, hogy Georges kolléga jelentősét megvitassuk, de Szilink úrral azért szeretnénk udvariasak lenni, és ezért most Skuria úr, és ezt követően Merez úr. Köszönöm szépen! és rövid leszek. Mindkét jelentős tev, jelentéstevőnek nagyon köszönöm a ma délelőtti jelentését, ahogy Nikola úr is elmondta, nagyon fontos az, hogy itt nagyon sokan különböző nyelven beszélünk, de azért minnyáján rögtön észreveszük azt, hogy ki az, akit lelkesen, teljes szívvel egy dolog mellett van, és a családok és a fiatalok mellett szeretne tenni. Tehát szeretném kihangsúlyozni azt, hogy nem kevesebbet kellene beszélnünk, nem ez a fő cél, de talán az, hogy nagyon fontos, hogy fő területeket, célokat kell kitűznünk, megtalálnunk, ahol a tagállamok a lehető legtöbbet tudják tenni, és segítenünk kell a tagállamoknak, hogy különböző szakpolitikákat fejleszthessenek ki ezeken a területeken. És természetesen a bizottság javaslatait tanulmányoztam, és azt gondolom, hogy nem fogjuk tudni elkerülni azt, hogy főként ami a mozgáskorlátozott, fogyatékkal élő gyermekekkel kapcsolatos szakpolitikákkal kapcsolatban, hogy tegyünk, hiszen be kell integrálnunk a gyermekeket a a társadalomba gondolkozzunk, gondoljunk csak például a halláskárosult gyerekekre, hogy például ők is tudjanak egyetemi tanulmányokat folytatni, és támogassuk a fiatalokat, hogy családot tudjanak alapítani, például a hozzáférés a hitelekhez is egy ilyen terület lehet. Ezek mind-mind olyan területek, ahol konkrétan a tagállamok számára kell ezt a felhívást adni, hogy nekik kell konkrétan tenniük ezen a területen. És nagyon fontos, hogy egy, ezt a kommunikációs problémát megoldjuk, hiszen a fiataloknak segíteni szeretnénk abban, hogy megértsék, hogy egy bizonyos egészséges életforma lenne a megfelelő, hiszen számos problémánk van ezen a téren. Persze nem csak a sportra lehet ezt lekorlátozni, persze a sport is nagyon fontos, de nem az egyetlen ilyen terület. És nagyon oda kell figyelnünk arra, hogyha azt mondjuk, hogy bizonyos szubstanciákkal való visszaélés veszélyes, akkor nagyon kell figyelnünk, hogy néha ez nem is visszaélés az a szubstanciával. Igen, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság nevében szeretnék néhány szót szólni Először is eh, Schmidt eh, alelnök úr hozzászólásával kapcsolatban szeretnék elmondani. Tehát, hogy nem szabad eh, párpolitikává tenni a fiatalság politikát, hanem nagyon fontos, hogy az ő szükségleteikre kell ezt kihegyezni. Biztosítani szeretném önt arról, hogy mi a lehető legtöbbet megtettük. Majdnem 40 ezer fiatalt kerestünk meg személyesen az országainkban, interneten keresztül, és több ezer, több-több ezer választ kaptunk. 2008 novemberében önök is az Európai Ifjúsági Hét során egy nagy rendezvényt tartottunk, meghallgatást tartottunk, ami a következő eh, évtizedben az ifjúság elvárásait eh, kellett, hogy megtudjuk ezzel kapcsolatban, és hogy a fiatalsággal dialógust folytassunk el a következő évtizedben, és ami nem könnyű, és hiszen vannak szervezetten eh, elérhető fiatalok, de vannak azok, akik nem szervezettek, és ezeket is el kell érnünk valamilyen módon, ez nem könnyű feladat, és nagyon igyekszünk valamiféle új stratégiát erre kitalálni az empowering területén. Ez lett volna az első pontom ezzel kapcsolatban. Egy második tartalmi ponttal kapcsolatban, ami már többször is elhangzott itt ezen a körében, hogy nyolc prioritásunk van, amit javaslunk, és azt gondoljuk, hogy ezek elkerülhetetlenek a, a fiatalok bevonása, participálása. Ez elkerülhetetlen a választásokkal kapcsolatban is, és az új szerződés is e, azt mondja ki, hogy a fiatalokat be kell vonni a demokratikus folyamatokba, és ezt támogatnunk kell ezt a bevonást, és a tiszteletbeli önkéntes tevékenység is már többször elhangzott. 2011-ben tudjuk, hogy a tiszteletbeli tevékenységek, önkéntes tevékenységek évét fogjuk átélni, ez a kreativitás és a kultúra terén nagyobb teret nyit, ezt nem hiszem, hogy ebbe bele kell mennem részletekbe, hogy ez mit jelent majd számunkra, de a fiatal emberek be kell vonnunk a nagy világ problémák megoldásába, mint a klímaváltozás és más problémák megoldásába. És a egészen konkrét kérdések. Maniszko asszony említette a foglalkoztatás területén, hiszen például azok a fiatalok, akik, akik megszakítják az iskolai tanulmányaikat, vagy akik éppen szakképzésben esnek át, őket nem szabad egyedül hagyni, és tudjuk bizonyos szociális beszámolókból, hogy éppen a gyermekszegénység milyen mértékű Európában, és egyébként ma van a 25. évfordulója az AIDS vírus felfedezésének, és ezzel már el is értem az egészség területére, hiszen itt is nagyon fontos az, hogy minél konkrétabb javaslatokat tudjunk tenni. És akkor rá is térnék tulajdonképpen már-már a végszóhoz, tehát hogy mi az, amit én elvárnék a parlamenttől. Hát, hogy mondjam, eh, bizonyos támogatást várnék a javaslatokkal szemben, de további gazdagítását a témáknak, hiszen ez a parlamenttől fognak ezek a gondolatok származni, hiszen ez egy hosszú távú folyamat, több évre tervezett folyamat, és Barózó úr parlament előtt tartott beszédére szeretnék utalni, aki az új kezdeményezés Use on the Move kezdeményezést hirdette ki, ami a mobilitásra utalt, és az Erasmus, a kiképzési helyek és a kultúra, a művészetek támogatását is jelezte. De a mobilitás csak egy dolog, a másik dolog az a mobilizálás, hiszen nekünk új lendület kell ebben, ezen a téren, hogy az Unió az ifjúság érdekében minél lendületesebben lépjen előre, és megvalósítsa a célokat de hát persze mindig a megvalósítása a legnehezebb, és ebben az önök segítségére szorulunk, hiszen a megvalósítás a tagállamok múlik, és ez már is elhangzott itt a mai napon. Tehát hiszen a megvalósítás regionális szinten történik, és a spanyol elnökség alatt sor kerül majd egy konferenciára, amely azzal fog foglalkozni, hogy hogyan lehet ezeket a szakpolitikákat a különböző szinteken megvalósítani, tehát a régiókban és más szinteken, és az indikátorokra szükségünk van ennek az eszmecsere során, hogyha nagyon hasznos politikákat akarunk kidolgozni. Nagyon Biztos vagyok abban, hogy számíthatok az önök támogatására, elnök asszony az önök bizottságának a támogatására is, és éppen ezért én viszonylag optimista vagyok azt illetően, hogy sok mindent fogunk tenni a fiatalok érdekében itt Európában. Igen, ön optimista, mondja az elnök asszony, mint mindig, de én azt gondolom, hogy ez a megfelelő pillanat arra, hogy a fiatalok érdekében tett erőfeszítéseinket erősítsük, és a, számíthat az együttműködésünkre George úrra, és ez vonatkozik, ugye, Georgia nemében, és nekem egyszerűbb az ő keresztnevét kiejtenem. Jó, nagyszerű, akkor ezt megvitattuk, és azt gondolom, hogy a bizottság is, és a mi bizottságunk is igyekszik jó munkát végezni. Akkor eljutottunk oda, hogy meghallgassuk azt, hogy a minisztertanács milyen módon próbálja támogatni a bizottságunk munkáját. Szelin úrnak gratulálok, hiszen egy harmadik leánygyermek büszke édesapja lett, ha jól tudom, hogy legutóbb, mikor itt volt nálunk, akkor épp már majdnem, hogy éppen megszületett a kislánya, de akkor ezek szerint időközben megszületett. Nagyon gratulálunk a feleségének és önnek is, hát ő a kislány is, akkor gyakorlatilag tagjává vált ennek a fiatalságnak, akit mi támogatni szeretnénk, és a svéd sikeres fiatalság egyik új tagja, és hát persze az európai fiatalságé is, úgyhogy akkor a kulturális minisztertanács munkájába avassok be mennünket. Köszönöm szépen! Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban, amikor legutóbb itt jártam, akkor épp, utána éppen ö, a feleségemmel orvosi vizsgálatra kellett mennem. Ö, második lányom született azóta meg, két lányom van, egy fiam, és amikor manapság az legifjabb generációról beszélnek a politikusok, akkor én mindig a saját gyerekeimre gondolok, gondolom ezt más is, más is így teszi. Megköszönöm a mai meghívást, és csak fölvezető képen elmondom, hogy a múlt heti tanácsülésről fogok beszámolni ennek az audiovizuális részéről. Nagyon jól sikerült ez a tanácsülés aktatásban, ifjúsági szakpolitikában, ezekben a kérdésekben mindent elfogadtak, mindenről határozott született, amiről amit terveztek. Tehát kultúra és audio-vizuális ágazat volt a fő téma. Négy fő napirendi pont volt, két tanácsi következtetés, az első a kreatív generáció kialakításáról, a média olvasottságról egy határozat született, az 2011-es önkéntesség évéről szóló határozat, illetve a kulturális tartalom digitalizálása Európában, különös tekintettel a könyvekre is fontos téma volt, aztán munka ebéd keretében az Európeána finanszírozásáról beszéltek a miniszterek. Ezen négy nap, fő napirendi pontról szeretnék röviden beszámolni, tudom, hogy mindegyik érdekli az önök szakbizottságát. Először is tanácsi következtetések a kreatív generációk kialakításáról. Itt arról van szó, hogy a kreativitást, tehát a fiatalok, gyerekek kreativitását, innovatív képességeit kell elősegíteni a kultúrán keresztül. Ez egy elnökségi kezdeményezés, és mi a magunk részéről úgy éreztük az európai ifjúsági kezdeményezéseket, programokat, kulturális programot, média programokat nézvén, hogy a gyermekeket nem igazán külön csoportként kezelik, nem figyelnek oda külön rájuk a szakpolitikák kialakításánál, illetve cselekvési tervek kialakításánál. Ezért gondoltuk azt, hogy föl kell erre hívni a figyelmet. A kultúrához való hozzáférés, illetve annak a lehetőség, hogy többféle kultúrához hozzáférjen, már nagyon fiatal korában is a gyermek, az mindenképpen kulcsfontosságú ahhoz, hogy megfelelően alakuljon ki a gyermek identitása, önbecslése, illetve bizonyos készségek elsajátításában is mindenképpen alapvető ennek a szerepe, tehát akár a foglalkoztatáshoz is hozzájárul ez, vagy a könnyebb foglalkoztatottsághoz. Idén az Európai Kreativitás és Innováció évét írjuk, ezért vélte úgy a svéd elnökség, hogy foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, tehát mit tehet a kultúra a kreativitásért, illetve az innovációért. Örülünk annak, hogy ezeket a következtetéseket elfogadta még pedig egyhangulag a tanács, a tagállamok. Ez azt jelenti, hogy legelőször kerül be a kulturális politika, médiapolitika képébe a gyermekek, a legfiatalabbak szempontja, úgyhogy ezt mindenképpen figyelembe kell venni a gyerekek viselkedését, amikor gyerekek szempontjait, érdekeit, amikor kultúrpolitikával foglalkozunk. Nagyon fontos az is, a gyerekek szempontjából is, hogy a kultúrához való jobb hozzáférést elősegítsük az iskolában, az oktatási rendszerben, illetve másik példa az Európai Kulturális Intézetek hálózata, az európai tagállamokon belül is meg kell ezt tenni. Ez volt tehát a kreativitásról szóló következtetés. Egy másik következtetést is elfogadott a tanács a média jártasságról, és ez nagyon fontos a parlament számára, és bizonyára emlékeznek rá, hogy a bizottság ajánlást fogalmazott meg nyáron, és az Európai Parlament, ezt még erre meg mi emlékszünk jól, 2008 végén fogalmazott meg egy jelentést ezzel kapcsolatban. Ez alapján indult el egyébként a bizottsági gondolkodás, bizottsági munka is. Mi úgy véltük, hogy együtt döntéses eljárás indul majd, tehát a tanács és a parlament között, ez nem így történt. A bizottság tehát megjelentette a saját ajánlását, ez független tőlünk, mi viszont az elnökség részéről úgy éreztük, hogy mindenképpen reagálnunk kell a bizottsági ajánlásokra ezért is fogadtunk el tanácsi következtetéseket ezen témáról. Ezek egyébként elég rövid és velős megjegyzések. Gyakorlatilag megerősítjük azt, amit 2008 májusában mondott a tanács, viszont itt más dolgokra helyezzük a hangsúlyt, tehát a múlt pénteki ülésen más dolgokra helyeztük a hangsúlyt. Először is úgy gondoltuk, hogy pozitívan kéne megközelíteni a média jártasságot, Tudjuk, hogy bizonyos veszélyekkel is jár, hogyha fiatalok ki vannak téva, a méd, túlságosan ki vannak téve a médiának, de a digitális forradalom természetesen előnyökkel is jár. Aztán az is elhangzik a következtetésekben, hogy a média iparnak is nagyon fontos szerepe és felelőssége van a média jártasság kiépítésében. A média természetesen független csoportosulás a társadalomban, de mindenképpen foglalkoznunk kell és támogatni a média kezdeményezéseit ebben a, ezen a területen. A miniszterek egyetértettek abban, hogy a médiaiparnak fontos szerepe van tehát. Illetve ki kell térni az oktatási, az oktatási rendszerre is, akár kultúráról, akár médiajártásságról, van szó, az oktatást mindenképpen bele kell venni a megközelítésbe. Még két dologról volt szó. A kulturális tartalom digitalizálása Európában volt az egyik fölmaradó téma, illetve a könyvek digitalizálása. Nem ez volt az egyetlen téma, tehát nem a könyv, mint adathordozó volt az egyetlen téma, de erről volt leginkább szó. Bizonyára tudják, hogy jelenleg Európában nagyon sok kezdeményezés jelent meg itt, például a kont- az online történelem, a copyright, aztán az Európeán, a digitális könyvtár, ezek mentén folyt a vita, illetve az Egyesült Államokban nemrégiben megtörtént fejlemények a Google Books-al kapcsolatban, ezek is a megbeszélés tárgyát képezték, erről is vitatkoztak a miniszterek. A miniszterek vitája alapvetően nem a Google Books-ról és ezzel kapcsolatos egyezményről szólt, hanem inkább előre tekintő jellegű volt ez az eszmecsere. Mi is hangzott el például? Szerintem elmondhatjuk azt, hogy a tanács tagjai egyetértetek abban, hogy a digital, digitalizálás, tehát például a könyvek digitalizálása nagyon fontos az európai kultúra szempontjából, és ez az egyik legnagyobb kihívásunk. Az a kérdés, hogy hogyan lehet elérhetővé tenni az európai polgárok számára a kulturális örökség ilyen formáját, vagy a kulturális tartalom más formáit. A szerzői joggal kapcsolatban is elmélkedtek a miniszterek, nagyon fontos tehát a szerzői jog tiszteletben tartása digitalizálás szempontjából, illetve hát a verseny gondolatát sem szabad elfelejteni. a miniszter úr arról beszélt, hogy a magán és állami cégek hogyan vegyenek részt a digitalizálásban. Nem említett explicite a miniszter, de említés történt arra, vagy utalás történt arra, hogy a, hogy magán, hogy közkönyvtárak megállapodást kötöttek szerzőkkel például. Tehát fölmerül az, hogy ezeket a tagállami kezdeményezéseket vagy fejleményeket valahogy a harmonizálni kéne európai szinten. A pénteki tanácson nagyon sok miniszter támogatta ezt a francia javaslatot. Valószínűleg a spanyol elnökség fölkarolja majd ezt a gondolatot. A francia miniszter egyik felvetés az volt, hogy köztiszteletben álló európai személyiségeket kell arra felkérni, hogy gyorsan írjanak meg egy olyan jelentést, amely pontosan erről szól, hogy milyen iránymutatások vagy fő csapás mellén kell, mentén kell kialakítani a digitalizálási folyamatot. Az utolsó téma az önkéntesség európai éve volt, tudom, hogy önök is foglalkoztak ezzel a, ezzel a témával, és nemrégiben elfogadtak egy jelentést is. Ez a, az ezzel kapcsolatos tanácsi határozat széleskörű támogatásnak örvend, és a civil társadalomnak komoly elvárásai vannak az önkéntesség évével kapcsolatban tanácsban már a folyamat legelején sikerült megállapodást elérni a tagállamok között, és a svéd elnökség mindig is világosan elmondta a tagállamok felé is, és a parlament felé is, hogy a lehetőség szerint próbálunk közös nevezőre jutni mi hamarabb, és szeretnénk a lehető leghamarabb az általános megalapodást is elérni a dossziéban. Skuria úrnak és az elnökasszonynak köszönetet mondok, hiszen kiváló volt az együttműködés ezen dossziéval kapcsolatban, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy végleg, végre elfogadtuk a önkéntesség évéről szóló európai határozatot, a büdzséje 8 millió euró, ez talán nem annyi, mint amennyit vártunk, de 30%-kal több, mint az eredeti bizottsági javaslat. Azért magasabb összegről van szó, mert eh, ugye tárgyalt a tanács és a parlament, és ezeket követően úgy éreztük, hogy eh, érdemes lenne fölemelni a büdzsét, magasabb költségvetési szintet megszabni, és már a nicei szerződés alatt sikerült ezt tehát kiverekedni. Ezek a, ezeket a plusz forrásokat egyébként már konkrét célokra, célokhoz rendeltük hozzá. Ez volt tehát a pénteki tanács lényege összefoglalója. Köszönöm. Köszönöm szépen Szerin úr, és hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a, a tanács összefoglalóját körülbelül egy órával ezelőtt osztottuk szét, tehát ebben legalábbis a képviselők megkapták ezt a dokumentumot, hogyha még a többi részevő is szeretne kapni, akkor itt talán találnak még néhány példányt. Köszönöm szépen, akkor megnyitnám az eszmecserét, és én is szeretném elmondani azt, hogy nagyon örülök annak, hogy a Kulturális Miniszterek Tanácsa a digitális témának nagy fontosságot tanúsított, az Európeána, a Google és egyéb másról beszélünk, néha szó szerint, néha nem szó szerint, de hogyha német újságokat olvastak, akkor az is világosá vált, hogy pozitívan beszéltek az Európeánáról, és ezért nagyon örülünk annak, hogy a minisztertanács a határozataiban manifestálta ezeknek a témáknak a fontosságát, és kérném a kollégákat, hogyha kérdésük van, akkor ezt nyugodtan Szelin úrhoz címezhetik. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann... Úgy tűnik, hogy nincsen kérdés. Ilyetenképpen köszönettel tartozunk Szelin úrnak, és önöktől pedig kérem, hogy ne feledkezenek meg erről az anyagról, ez feketén-fehéren világosan elmondja, hogy mit kell tudnunk hogy gondolkozik a tanács, hol tudunk esetleg nyomást gyakorolni. Tegnap Trüppel kollega az Európánáról beszélt. És ennek kapcsán felvetem, hogy a <clears throat> miniszter a bölcsek tanácsának kérdését vetette fel. Úgy gondolom valóban, hogy az Európának ta- tartalmát bölcsen kell kialakítani, talán ezért a bölcsek tanácsára lesz szükség, valóban. Nem tudom, hol teremnek a bölcsek, de biztos vannak bölcsek. Hiszen fontos, hogy olyan tartalmat biztosítsunk az Európána számára, amely méltó a célkitűzéseinkhez, és amely az európai lelkületet és az európai kultúra hagyományát jól tükrözi. Ketten jelentkeznek, gondoltam egyből, hogy fognak. Helga és utána Pali Edeli. Annyira bátorítom, mindig, amikor beszélsz, Doris. De vissza szeretnék télni a magas szintű munkacsoportra. A ppp területén világos szabályokra van szükség. Nagyon helyes, hogy így járjunk el, fontos az átláthatóság, és fontos, hogy világos megközelítéssel éljünk a tekintetben, hogy melyek lesznek a PPP-k európai feltételei de látok itt egy alapkérdést. Franciaországban, Németországban, Belgiumban, a nagykönyvtárakkal, a Google megállapodásban az a probléma, hogy nem tudjuk, mit tartalmaz ez a szerződés, hiszen ez egy magáncéggel kötötték, és ez ilyen módon titkos. Ez jelenti számomra a problémát. Nem tudjuk, hogy mit tehetnek az adatokkal. Van, aki azt mondja, de nem hivatalosan, mert nem szivárogtathatják ki, hogy az adatot maguk számára használhatják, és az Európánára is be uploadolhatják ezeket a dokumentumokat. Szerintem ez itt a fő kérdés. De amikor világos feltételekről beszélünk, ezt a kérdést is tisztázni kell. Köszönöm szépen! nem, nem a bölcsek tanácsának összetételéről akarok szólni, de ha már akkor Trüppel asszony delegálhatnánk a bölcsek tanácsába, aki mélyrehatóan foglalkozott ezzel a kérdéssel. Szóval mit akarok mondani? Azt, hogy küldjünk mi is valakit a bölcsek tanácsába Trüppel Helga személyében. Nem vagyok benne biztos, hogy Trüppel Helga bölcse okos, de hogy most um, Miter a miniszter elképzelése alapján bölcse, ezt nem tudom, de hát én sem vagyok ilyen és sokan nem vagyunk ilyen bölcsek, de hát talán mégis azért gondolkozhatunk ezen. Szelin úr, talán, hogyha felírná listájára. Valóban talán a parlamentet be kéne vonni ebbe a kérdésbe, és Helga Trüppel valóban nagyon intelligens és foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ez még nem azt jelenti, hogy bölcs is volna, Helga, nem vagy még abban a korban, a bölcsesség korában, tehát kérem, hogy ezt jegyezzük, ez kurja úr. Ilyen kiobánc, hogy ezt Köszönöm szépen. És, és nem biztos, hogy nagyon bölcsen szólok, úgyhogy már előre is bocsánatot kérek. Az önkéntességével kapcsolatban a tanács határozata szerintem kielégítő, és nagyon fontos felmérni azt, hogy pontosan eh, mire is lesz elég ez a, ez a büdzsé, ez a költségvetés, illetve hát eh, azt sem andó, hogy a bizottság eredeti javaslatához képest megemelték a költségvetést. Ez elég jó eredmény, és jó tudni azt is, hogy a plusz pénzt konkrét célokra kapják meg a különböző szervezetek. Köszönet illeti ezért Szelin urat, és mindenkit, aki segített ebben a nagy munkában. Nem volt könnyű, de a végeredmény jó. Kedvező a bizottság, a parlament.